Possiamo dare inizio? Kezdjük el az ülésünket, hölgyeim és uraim. Először is mindenkit üdvözlök, és szeretném a ma délutáni szakbizottsági ülésünket azzal kezdeni, hogy születésnapot kívánunk, boldog születésnapot kívánunk Köztinger kollégának. E poi desideravo anche salutare. Aztán a tejtermelőket is szeretném köszönteni Pajdervé régióból. Még nem érkeztek meg, bocsánat, mondja az elnök úr. Tehát akkor, ha megérkeznek, akkor legyenek szívesek, jelezzék nekem, hogy köszönthessem őket. Tejtermelőkről van tehát szó, tej és sajtermelőkről, illetve grappát is eh, készítenek ezek a termelők. Nos, kezdjük el az első napirendi pontunkkal, tehát a napirend jóváhagyása, hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor elfogadottnak veszem a napirendet és nagy örömmel közlöm mindenkivel, hogy valamennyi munkanyelvünkön elérhető a tolmácsolás, és még a kettes napi rendi pont kapcsán mondom, hogy a szeptember 26-ai, az október 5-6-ai és a 10, október 12-i ülések jegyzőkönyvét is el kell fogadjuk. Hogyha az ülés végéig senkinek nincs ellenvetése, akkor ezeket a jegyzőkönyveket is elfogadottnak vesszük. Hármas pont. Az elnök közleményei. A mai ülésünk az interneten követhető, webstreaming van. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy holnap délután a lengyel elnökség, a mi szakbizottságunkkal együttműködve, de, de a lengyel elnökségi a kezdeményezés, meghallgatást szervez szakmai szervezettekkel, ilyen 2 2 2Q2-es teremben. Rengeteg szakmai szervezetet hívott meg a lengyel elnökség, és mi segítséget nyújtunk csak a lengyel elnökségnek, megismétlem még egyszer, hogy, a, hogy Marek Zavinski minisztériuma a lengyel elnökség kezdeményezése, ez az esemény, és ők a szervezők. Tudván, hogy milyen sokan jönnek, valószínűleg csak az előadóink kapnak majd szót, és aztán megnézzük munka közben, ahogy haladnak a dolgok, hogy esetleg más kollégák, akik szeretnék, hozzászólhatnak-e, jut-e idő vagy sem, de azért mindenkit úgy tájékoztatok, tehát, hogy a kezdeményezés, a szándék a lengyel elnökségé, mi csak segítséget nyújtunk, és rengeteg-rengeteg szervezetet hívtak meg, mezőgazdasági fiatal gazdákat, civil szervezeteket, szövetkezeteket és így tovább. Tehát ez holnap délután zajlik majd ez az esemény, ez a meghallgatás. Ha, még, úgy látom, még nem érkeztek meg a tejtermelők Elpai régióból, akkor rátérhetünk a négyes napi rendi pontunkra, ez egy nagyon fontos napi rendi pont, a bizottság ismertetője és eszmecsere a KAP reformjának hatásvizsgálatában érintett egyes témákról. Kedves kollégák, a dosszié, ez az első napirendi pontunk, és nyilvánvaló a KAP reformjához kapcsolódik. Most a bizottság beszámol a hatástanulmányának eredményeiről, és nyilvánvalóan reagál a képviselők megjegyzéseire, illetve válaszol a kérdésekre. Megragadom itt az alkalmat, és köszöntöm Passzoszányótis igazgató urat, aki itt van velünk, és barátaimmal együtt köszöntöm őt, látom a többieket is, igen, tehát akkor mindenkit szeretettel üdvözlök. Tehát a greening, azaz a zöldítés, aztán a kap kifizetéseinek az allokáció, allokációjának átalakítása, fokozatos csökkentése a közvetlen kifizetéseknek, illetve a negyedik dolog a kockázatkezelési eszközök. Tesla Sanyotis és a többiek a mezőgazdasági főigazgatóságtól fogják majd bemutatni ezt a hatástanulmányt, és utána pedig rögtön következnek a képviselők, fel is fogjuk írni a listára, aki szólni kíván. Első kör, közben 20 percet hagyok az előadásra, biztos vagyok abban, hogy rengeteg kérdés lesz a kollégáktól, tehát akkor először a mezőgazdasági főigazgatóságé a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, szerettem volna megragadni az alkalmat. Szeretném üdvözölni, több mint 40 tejtermelőről van szó, akik megérkeztek, és szeretném megköszönni, hogy eljöttek hozzám, és hozzánk, és üdvözölni őket. Mark Tarabella hívta meg őket, tehát még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, és üdvözlet. És akkor most visszaadom a szót Tessosz. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy takarékoskodjunk az idővel, röviden fogok szólni. Ma bemutatunk egy összefoglalót, ez két prezentációt tartalmaz, amit a tanács mezőgazdasági különbizottságának mutattunk be. Az egyik a javaslat disztribúciós vonatkozásaival foglalkozik, a másik pedig általában a piaci kilátásokkal. Én a piaci kilátásokkal kezdek, mert eh, ebben vannak új elemek, amelyek eh, további aspektusokat is figyelembe vesznek a baseline kidolgozásában, tehát az alapszenárió kidolgozásában 2020-ig, arra az eredményeket szeretném majd röviden összefoglalni. Ezek hatással lesznek majd a vitára a javasolt intézkedésekkel kapcsolatosan. A második részben pedig kifejezetten a hatástanulmányjal foglalkozom majd, az önök előadásában bemutatott kérdésekre összpontosítva. Szeretném tisztázni rögtön az elején, hogy a hatástanulmányban nem kizárólag a javaslatban felvázolt opciókat vizsgáltuk meg. Különböző opciókból indultunk ki, és ezek alapján dolgoztunk, tehát ez nem egy, egy, egy megfelelés a javaslattal kapcsolatosan. Idén egy kicsit másként jártunk el, mint korábban. A középtávú kilátásokat az OECD és a FAO kilátástanulmánya alapján készítettük el, illetve ezt ez után az északi féltekére vonatkozólag, és kiegészítettük ezt az EU rövidtávú kilátásaival a mezőgazdasági piacokon. Ezt a G20-as találkozó keretében jártunk el így, és ebben a prezentációban is így fogjuk ezt bemutatni. Végül pedig a legutóbbi makroökonomiai előrejelzéseket használtuk az ECFIN főigazgatóság munkájának eredményeként, illetve más forrásokból is dolgoztunk. Ezek távolabb tekintenek előre, mint az ECFIN főigazgatóság előrejelzése. Hogy rámutassak az eltérésekre a gazdasági környezetben, kékkel látható az ábrán a várható GDP növekedés mértéke. A bizottsági előrejelzésben ez a 2008-as márciusi előrejelzés, ez a pénzügyi válságot megelőző utolsó előrejelzés, és most nézzük az utó, legutóbbit. Óriásiak a különbségek ahhoz képest, hogy három évvel ezelőtt mire számítottunk az előrejelzésben ez a különbség nyilván hatással van a mezőgazdasági termékek keresletére, kínálatára is, de a legnagyobb különbség, amit felfedezhetünk ebben az előrejelzésben, egy másik ábrán látható. Ez a grafikon mezőgazdasági árakat mutat be, illetve energia, valamint műtrágya árakat a Világbank előrejelzése alapján. Itt van egy viszonylag át, át, kiegyenlített ütem egészen 2008-ig, az energia árak azóta háromszor, meg háromszoroztak, és a volatilitás is növekedett jelentősen az összetett árak vizsgálatában. Ez azt is mutatja, hogy a mezőgazdaság helyzete az, hogy hogyan tud reagálni ezekre a kihívásokra egyre komplexebb. A mezőgazdasági árak szintje szempontjából a piaci szereplők sokkal visszafogottabb szerepet kapnak, és ami egyre fontosabb, a költség vonatkozása, és nagyon fontos, hogy ezeket a kihívásoknak meg tudjunk felelni a mezőgazdaságban. A gabonákra egyre nagyobb a kereslet, ez a következő ábrán látható. Mind az export, mind az import valószínűleg a jelenlegi szinten marad a jövőben, és az takarmányra vonatkozó kereslet sem fog valószínűleg növekedni, hanem inkább a bioüzemanyagok fogják felhajtani az a gabonák gabonatípusok keresletét. Ezt látok néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokban is egy hasonló jelenséget, ami a szántóföldi növényeket illeti. Itt nagyon fontos motorja növekedésnek a keresletben a bioüzemanyagok termelése. Az EU termény növekedése sokkal alacsonyabb, mint más a legversenyképesebb régiókban. A kukorica és a búza továbbra is teret nyer a többi gabonával szemben, az olajos magva pedig továbbra is növekednek, de sokkal lassabban. A cukor répa termelés pedig valószínűleg növekedni fog, mivel Brazíliában a korábban megtermelt cukor helyett egyre inkább az üzemanyagokra összpontosítanak, ami a húspiacot illeti stabil a kereslet növekedése, és ez megmagyarázza, hogy a stabil húskereslet helyzetében az EU-ban most arra számítunk, hogy netto exportőrök leszünk baromfi és sertéshús területén a jövőben is. Problémákra is számítunk a baromfi piacon, és ehhez hozzájárul a tej kereslet növekedéséhez, és az export lehetőségek eh, kedvezőek, eh, más piacok viszont gyorsabban növekednek, mint mi, Összefoglalva, dióhéjban ez egy áttekintés a piacok helyzetéről. Nézzük, hogy hogyan jártunk el a hatástanulmányban. Átmentünk egy olyan folyamaton, amiben 20 főigazgatóság a bizottságon belül részt vett ebben a folyamatban. Egy olyan gyakorlatban, amely 2010 eh, áprilisától 2011 júniusáig tartott. Volt egy nyilvános konzultáció is, több mint 500 észrevételt kaptunk és egy általános konszenzus alakult ki a két pilléres struktúra mellett, vagyis hogy jobb legyen a célzás, célzottabb legyen a politika, és a zöldítés fokozására mutattak ezek az észrevételek. Ami a módszertant illeti, belső elemzéseket végeztünk, makroökonómiai és szektorális szinten is. Volt egy workshopunk, ami validálta az eredmények korábban és ennek az alapja szakértői munka volt, az USDA fő közgazdászai vettek ebben részt, illetve a FAO és a Világbank szakértői, illetve más főigazgatóságok beli kollégák is hozzájárultak ehhez a munkához, illetve a közös kutatóközpont munkatársai, valamint külső értékelésekre és tanulmányokra is hagyatkoztunk a kappal kapcsolatosan. Most a reform célkitűzéseket nem akarom tovább taglalni, ezek a termelékenység, hatékonyság, környezetvédelem, stb. Ezekhez a mércékhez mértük a különböző opciókat. Három fő szenáriót alakítottunk ki. Az egyik a kiigazítási szenárió, aminek az alapja annak felismerése, hogy a legfontosabb hibája szakpolitikailag a jelenlegi rendszernek a támogatás megoszlása. Ezért a kiegyenlítettebb megoszlására összpontosítottunk a közvetlen kifizetéseknek. Volt egy második opció, amit integrációs opciónak neveztünk, és itt beépítettük a zöldítés elemét is az első pillérbe, ez egyébként a bizottsági javaslatnak fontos eleme. Aztán volt egy másik javaslat is, még a vita elején nagyon sok figyelmet kapott, és ez a javaslat arra összpontosított, hogy magasak lesznek az, a mezőgazdasági árak erre az előrejelzésre, és így nem lesz szükség jövedelem támogatásra, így ki lehet vezetni a közvetlen kifizetéseket, részben visszamehet az adófizetőkhöz ez a pénz, a többi pedig vidékfejlesztésre és környezetvédelmi intézkedésekre fordítható. Látható, hogy az input költségek tekintetében kevésbé relevánsá vált ez a lehetőség, mint korábban. Felmértük a forgatókönyveket különböző módszerekkel, a mellékletben látható a hatástanulmány, itt pedig a célkitűzés szerint értékeltük a forgatókönyveket. A legversenyképesebb régiókban a versenyképesség fokozása ahhoz vezetne, hogy a kevésbé versenyképes térségekben felhagynak a termeléssel. A második szenárió kiegyenlítettebb eredményeket adna, de az adminisztratív költségeket némileg növelné. Ami a redistribúciós forgatókönyveket illeti, itt két dologra összpontosítottunk, kiindulva a közvetlen kifizetések indoklásából, vagyis, hogy a, az alapvető közjót szolgálják ezek. Azt akartuk megvizsgálni, hogy a közvetlen kifizetések kiosztása euró per hektár alapon, ez hogyan is nézne ki, hogyha gazdasági vagy környezetvédelmi kritériumok alapján alakítanánk ezt ki. Az egyik ilyen forgatókönyv az, amit látnak is itt kivetítve, kékkel láthatóak a támogatások, és az egyenes vonal az EU átlagot képviseli, a szaggatott vonal pedig az egyes tagállamoknak a helyzetét, az, hogy hol lennének ezek a tagállamok, hogyha a támogatás kiosztásának alapja olyan kritérium lenne, amelynek alapja a GDP kétharmad részben, és a mezőgazdasági ágazat hozzáadott értéke pedig egyharmad részben. Hogyha komplexebb allokációt nézzünk meg, aminek alapjai környezetvédelmi kritériumok is, akkor így néz neki a helyzet, össze lehet hasonlítani ezt a két ábrát. Látható, hogy a disztribúciós hatás tagállamonként más és más. A mellékletben van egy részletesebb táblázat is, felsorolja a különböző kritériumokat, amelyekre alapítottik ezt az összehasonlítást. És az értékekre vonatkozó adatok is szerepelnek a mellékletben, és nagyon nehéz, ha nem lehetetlen objektív disztribúciót kidolgozni, ezért egy pragmatikusabb megközelítést dolgoztunk ki, amelyben az EU átlag alapján értékeket dolgozunk ki, vagyis 90% a cél, és végső soron a jelenlegi javaslat alapján töltenénk ki ezeket a hiányokat, a tanács és a parlament még tárgyalja ezt a javaslatot, de az is támogatja ezt a javaslatot, hogy a támogatások kiosztásában nem csak arra kell figyelni, hogy mi történik az első pillérben, hanem sokkal szélesebb összefüggésében kell vizsgálni a kérdéskört a különböző tagállamok szempontjából és a költségvetés szempontjából. Ami a zöldítést illeti, részletesen megvizsgáltuk a különböző intézkedések költségét, a zöldítési intézkedések költségét, feltételezve, hogy minden a régióban, ami részt vett a 80 ezer gazdaságból álló mintában, tehát azt feltételeztük, hogy minden gazdaságban végre kell ezeket az intézkedéseket hajtani. A becsléseink szerint az derült ki, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy milyen arányban viselnék a gazdaságok a költségeket. Közel 80%-ban a gazdaságoknak kellene viselniük költségeket. Írországban nagyon alacsony ez a mérték, hiszen ott nagyon sok az állandó legelő, ott nem várható túl sok változás. És azután kiszámoltuk, az átlagos összköltséget tagállamonként, és itt a zöld fedő növényzet költsége is szerepel, ami az átlagot illeti, euró per hektárban kifejezve ez a költség Európai Unió szinten 33 euró volna, az összes jogosult területre nézve, és 41 euró, hogyha csak azokra a gazdaságokra vetítjük ezt ki, ahol valamilyen intézkedést kell tenni. De ez nagyon sok nagy különbséget takar ez az átlag a tagállamok között is, és a termelési formák között is. Viszont rá szeretnék valamire itt mutatni, hiszen úgy érzem, hogy némi zavar keletkezett az eredmények értékelésével kapcsolatosan. Ez természetes, hiszen nagyon komplex a helyzet. Például az ökológiai fókuszba tartozó területek költsége, amelyek az elemzés eredményében szerepelnek, két kategóriába esnek. Az egyik költség per hektár alapon van kimutatva, 406, 260 euró per hektár, illetve egy másik költség elem, hiszen vannak olyan térségek, ahol semmit nem kell intézkedést tenni, ez az Európai Unió térképe, és ez azt mutatja meg, hogy eredetileg hogyan néz ki a költségek megoszlása, minél zöldebb a szín, annál nagyobb a költség, és ahol a legsötétebb zöldet láthatjuk, ott 50 euró per hektár fölött van a költség. Most nézzük a kis gazdaságokat. Szeretük volna, hogyha a redistribúció nincsen hatással a kisgazdálkodók lehetőségeire, hogy egyszerűsítettebb rendszerben vegyenek részt, nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok gazdaság méretei között, az átlagos méretek között, ez látható az oszlopokban. A vonal pedig azt mutatja, hogy hány százaléka esik a gazdaságoknak az 5 százalékos küszöb, méretküszöb alá. A következő ábrán az látható, hogy a költségvetési jutatások hogyan néznek ki a kisgazdálkodók szempontjából, hogyha a tagállamok teljes költségvetés 5%. A világos kék oszlopok azt mutatják meg, hogy a kedvezményezetteknek hány százaléka van a küszöbérték alatt. Aztán a lila pedig az elköltött pénz mennyiségét mutatja, és aztán Lettország, után jön Észtország, és ettől balra ezer eurót találunk kisgazdálkodónként, az 5%-os küszöbbel a jobbra eső tagállamok kisebb összeggel gazdálkodhatnak. Ez meg is mutatja, hogy végső soron miért is emeltük ezt a küszöbértéket 10%-ra a végső formájában a javaslatnak. Most én itt az idővel való takarékoskodás érdekében szeretném befejezni az előadásomat, de szívesen válaszolok minden kérdésre, akár ma teszik fel azokat, akár később. De egyébként van egy részletes melléklet a prezentációhoz, ez a háttér adatokat vázolja fel különböző szlájdokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát nagyon sok mindent kaptunk a vitánkhoz. Nagyon sokan kértek szót is. Niculescu alelnök úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt. Köszönöm szépen, azzal kezdeném, hogy figyelembe vennék a szakbizottság véleményét is ezekben a kérdésekben. Legalábbis a kap jövője szempontjából ez fontos volna. A közvetlen kifizetések kiosztásában nagyobb kiegyenlítettségre van szükség. Nem találjuk elfogadhatónak a bizottság javaslatát ilyen szempontból hiszen ez nem méltányos kiosztást irányoz elő. Románia például nem tudja elfogadni ezt a javaslatot. Két fő követelésünk van, úgy gondoljuk, hogy 2015-ben lejár a közvetlen kifizetések megkülönböztetésének határideje, és nem akarjuk tovább meghosszabbítani ezt a határidőt. Romániában nagyon fontos tevékenység történik a gazdaságban, a mezőgazdaságban, és ezért méltányos elbánásra van igényünk, és nem tudják alátámasztani objektív módon ezt a javaslatot, nem tudjuk ezt elfogadni, és jó volna, hogyha a bizottság rámutatna, hogy ezeket a javaslatokat honnan is merítették, milyen elképzelésekből. Eh, vicepresidente Niculesco, onorevole Köszönöm szépen az alelnök úrnak. Neves asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. 25 igazgató van a ennyi igazgatóság van a portugál mezőgazdaság kapcsán. Az Európai Bizottság egy dolgot nem teljesített a mezőgazdaság kapcsán, én nem igazán látom uh, itt a bemutat, bemutatott uh, tervek között uh, ezt. Az Európai Bizottság azzal kezdte, hogy a mezőgazdaságot a piacokhoz kell igazítani. Hangsúlyozta azt, hogy az Európai Unió termelékenysége alacsonyabb, mint más térségekben, akikkel versenyeznünk kell a világ többi részén nagyobb a növekedés, mint az Európai Unióban. Ez lehet, hogy amiatt van, hogy nagyon szigorúak a feltételek, a szabályok az Európai Unióban, amiket teljesíteni kell. Ugyanakkor viszont nagyon sok a behozatal is. Arról beszélnek, hogy újra elosztják a támogatásokat. Ennek kapcsán nagyon nehéz megérteni azt, hogy hogy hogyan kívánják ezt megvalósítani. Portugáliában hasonló a helyzet, mint eddig is volt. A 25. helyen vagyunk, azt mondtuk, hogy 250 euró a hektáronként az átlag ár, és 170 euró volt az átlag hektáronként Portugáliában. A kérdésem az az, hogy hogyan lehet így megnyerni a verseny, a versenyt, akkor, hogyha bizonyos országok kevesebbet kapnak, mint a többiek. Így nem igazán lehet megnyerni ezt a... Hogyha összegezzük mindezt 2004 esetében, itt 3% volt Portugál eset, portugáli esetében az arány. A zöldítés nagyon fontos. Fontos, hogy itt előre haladjunk, viszont az intézkedéseket is megfelelően kell kialakítani, figyelembe kell venni a tagállami helyzeteket is. Vannak olyan intézkedések, amelyeket kísérniük kell, a zöldítést, és sok esetben ezek sokkal hasznosabbak az északi országok számára, mint a déli országok számára. A déli országoknak szembe kell nézniük bizonyos területeken a sivatagosodással, és ehhez öntözésre van szükség, és ezt nem mind és, ez, ez, és ezt figyelme kell venni, hiszen ez egyetlen módja annak, hogy itt termelni lehessen. Vannak még más megjegyzéseim is. Az első vita kapcsán például a moduláció kérdése. Az elsőből a második eh, pillérbe 5%, a második pillérben 10%, én ezt nem értem. Nincs meg az összefüggés, és ez mindenképpen eh, kételkedésre ad okot. A tagállamokon belül 14%-os az elosztás, még a bizottság arról beszél, 2020-ban teljes konvergenciára van szükség, tehát az egyenlőség az a, nagyon fontos akkor, hogy tényleg egy igazi reformot szeretnénk a kap kapcsán. ez, erre azért is szükség van, hogy valóban konkurálni tudjunk más területekkel. Köszönöm szépen, megint ez asszony következik. Köszönöm szépen először is. El kell mondjuk azt, hogy van egyfajta fejlődés, bizonyos tényezőket el kell fogadnunk, amelyek adottak. Például, hogyha a bioüzemanyagokról beszélünk, és ehhez veszük még a kukoricatermelést, akkor ez egy olyan fejlődés, amit más politikákkal befolyásolni tudunk. Tehát nem arról van szó, hogy ezt senki nem ajánlotta volna, itt vannak európai politikák ezen a területen. A másik kérdés pedig az, hogy a tagállamokon belül is már amiatt, hogy át kellett állni a történelmi felület, területi rendszerről. Másfajta elosztási módszerek vannak a tagállamokban, és jól lenne, hogyha ezt is figyelembe vennénk, például a kisebb és nagyobb üzemek esetében mi a helyzet az Európai Unióban, erre nem igazán tértek ki. Ami pedig megdöbbentett, az az, hogy az ugaroltatásról beszélt egy ponton, és megtanultam már azt, hogy ezek ökológiai területek. Nem értem, hogy hogyan fordul itt elő az ugaroltatás kifejezés. Az európai biztos másfajta sorrendet határozott meg. Azt mondta, hogy a termelékenységet, a versenyképességet kell növelni, utána jön minden más. Tehát ismételten arról van szó, hogy milyen politikáról van itt szó. Olyan, ami a világpiacra, összpontosít, vagy inkább tényleg egy reformot szeretne. De igazából ugyanazt helyezik előtérbe, amit a versenyképesség kapcsán szeretnénk elérni, viszont nem igazán ez lenne az a központi elem, amit mi itt szeretnénk látni. Be, va bene. Meginesz. Rendben, Meginesz asszony következik, és utána Rémers kolléga. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak ezt a részletes bemutatót, magyarázatot. Én is elolvastam a szöveget, és azt hiszem, hogy ez az eszmecserének csak az eleje, rengeteg a részlet, és mezőgazdasági közgazdász ként én nagyon is érdeklődöm. Van rengeteg kérdésem. Örülök annak, hogy a hatástanulmány beszél arról, hogy a termelési költségek is növekednek, nem csak a termékek árai, és hogy valami fajta támogatást azért biztosítani kell a gazdáknak. A nemzeti plafonértékekkel kapcsolatos a kérdésem a második mellékletben. Portugália, Lettország, Románia kapcsán ez már felmerült, illetve a parlament szerepe is bejön ide a képbe. Úgy tűnik, hogy nagyon sok lépést hagynak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra. És um, engem érdekelne, hogy itt a parlament milyen szerepet játszik, tehát nem csak a tagállamok közötti átcsoportosítás kapcsán, hanem a tagállamokon belülin is. Ez egy fontos aspektus. A hatástanulmányból még nekem az is kitűnik, hogy ha támogatnánk a gazdákat valóban, akkor nem korlátoznák magunkat a meglévő költségvetéshez. Ugyanis többet várunk a gazdáktól környezetvédelmi intézkedések tekintetében, hogy el kell azt ismerni, hogy ezeket a környezetvédelmi lépéseket a piac nem támogatja, és akkor erre kellene költségvetés. Talán a bizottság mondhatná erről valamit, hogy ez mennyire reális elképzelés vagy sem. Mások is felvetettek aggályokat a zöldítéssel kapcsolatban, én már ugye elmondtam a véleményemet máshol, én tudom, hogy a saját hazámban sem, ez nem lesz nagy kérdés, de ettől függetlenül ez egy súlyos kérdés lesz, és a szakbizottságunknak erre oda kell figyelni. Az audit, illetve az ellenőrzési eljárások, amelyek ezekhez a javaslatokhoz kapcsolódnak, nagyon fontos témát jelentenek. Én több tagállamon találkoztam az illetékes hatóságokkal, és komolyan foglalkoztat engem az auditorok szerepe, az, hogy ők hogyan működnek, és ennek a folyamatnak a titkos jellege hiszen ez egy bizalmasan kezelt folyamat, nem tudunk róla semmit, csak a végén. Pedig jobban kellene tájékozódnunk. Általában úgy gondoljuk, hogy jó, hát az auditok nem tartoznak a mi hatáskörünkbe, csak akkor, ha már lezárták őket. De számunkra, parlamenti képviselők számára is van még itt tennivaló, átláthatóbbnak kellene lennie ennek a folyamatnak, mert így meglátnánk, megtudhatnánk, hogy hogyan működik ez a folyamat, hogy zajlik ez a folyamat, az egyes szakaszairól kellene többet tudnunk, nem csak a végkimenetelről. Vannak olyan auditok, amelyek a 2006-os évet vizsgálják egyes tagállamokban, tehát az a legfrissebb adataink még meg sincsenek. Nincs a felől kétségem, hogy például, amit most hallottunk, illetve ez a dokumentum, amely a közvetlen kifizetésekről is szól, csak növelni fogja a bürokráciát, az ellenőrzések számát, amelyet megkövetelnek, és ezáltal a termelőknek sokkal nehezebb lesz a dolga, a tagállami hatóságoknak is sokkal nehezebb lesz a dolga. Én ezt teljes mértékben ellenzem, és minden egyes lehetőségnél, szakaszban én ezt ellenezni fogom. A bizottságot kérdezem, hogy ismerjék el, hogy ez egy súlyos probléma. Köszönöm. Molto bene, grazie. Nagyszerű. Megköszönöm megint ezt asszonynak, Britta Remers, és aztán Kányeta úr. Ja, danke. Ich habe eigentlich nur zwei... Köszönöm szépen. Két rövid kis kérdésem lenne. Az egyik az zöldítéshez kötődik. Az esettanulmányok kapcsán elgondolkodtak-e azon, hogyha néhány gazdálkodó megtagadja a zöldítést, mert nem lesznek versenyképesek, vagy, vagy túlságosan bürokratikusnak tartják azt, a másik kérdés pedig az, hogy mindig arról beszélnek, hogy a zöldítés költségeit felmérték. Mi a helyzet például azzal, hogyha itt elesnek a profittól, ezt beleszámolták a költségek közé? Ezek lennének a kérdéseim. Grazie Britta, onorevole Calniete. Köszönöm szépen Britta úr, Calniete úr, és aztán jár kolléga. Köszönöm szépen. Először is csatlakoznék az előző felszólalóhoz. Én is azt gondolom, hogy a június végi javaslat a bizottság részéről teljes meglepetés volt. Itt az Agri Bizottságban nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy kidolgozzunk politikai iránymutatásokat, és két állásfoglalásunk is volt, és így egy bizonyos kompromisszumot tudtunk kialakítani. Ez elfogadható volt minden bizottsági tag számára szinte. Ezért szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy miért volt ez fontos az én országom számára, és gondolom sok más ország számára is. Először is a méltányosság elve a kiosztásban, a közvetlen kifizetések kiosztásában és más pénzügyi erőforrások mezőgazdasági kiosztásában. Másodszor arra a megállapodásra jutottunk, hogy a reform alapja az objektív kritériumok sora legyen. Ne az, hogy van egy bizonyos mennyiségű pénz, amit egy, külön, egy bizonyos képlet alapján osztunk ki, különböző igények, szükségleteknek megfelelve többé-kevésbé. Harmadszor volt egy megállapodás, hogy lesz egy észszerű átmeneti időszak, ez volt az a megoldás, ami mindenki számára elfogadható volt, ezért felszeretnék néhány kérdést vetni. Először is a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatosan. Amikor az új tagállamok csatlakoztak az EU-hoz, akkor ránk erőltettek egy javaslatot, ezt el kellett fogadnunk, nagyjából azon az alapelven, hogy vagy elfogadjuk, vagy nem lehet szó a belépésről. Vagyis, hogy 2013-ig fokozatosan vezetik be a, a közvetlen kifizetéseket egy historikus referencia alapján a 90-es évekből. A bizottság beszél most a kiosztásról az alapján, hogy ugyanaz a historikus adatsor legyen az alapja a kifizetéseknek azzal, hogy kigazítják ezeket a számokat, ez számomra elfogadhatatlan teljességgel. Most 20 év elteltével, vagy akár 30 év elteltével azután, hogy a vasfüggönyt felszámoltuk, akkor egy modern európai mezőgazdasági politikában nem alkalmazhatjuk ezeket a megkülönböztetéseket. És az is megdöbbentett, hogy Lettország az én országom 2020-ban közvetlen kifizetésként nagyjából 54%-át fogja megkapni az EU átlagnak. Ez elfogadhatatlan számunkra, és én ezt nem is tudom a közvéleménnyel elfogadtatni Lettországban, senki nem fogadná ezt el. A kérdésem a következő. Volt egy másik alapelv a jelentésünkben, vagyis az állásfoglalásunkban, amit az Agri Szakbizottságban elfogadtunk, az volt, hogy legyen egy felső határérték és egy alsó határérték az átlag tekintetében az Európai Unió gazdálkodói szempontjából. Szeretném tudni, hogy a hatástanulmány erre a sávra mit mond a 120% és a 80% per hektár határértékre. Lettországban azt számítottuk ki, hogy körülbelül 7 év során 700 millió volna. Ennyi kis pénzre lenne szükség, hogy egyenlőség érvényesüljön és méltányosság a mezőgazdasági politikában az Európai Unióban. Én nem hiszem, hogy reformra van szükség, olyan reformra, amely már a bejelentése pillanatában újabb reform szükségességét irányozza elő. Most jó reformra van szükség, ami elfogadható mindenki számára, a gazdák számára is, és a közvélemény szemében is elfogadható, erősíti az európai mezőgazdaságot és versenyképessé teszi azt a globális piacon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kanyéte asszony. Most Jár úr következik, és utána Kostlinger képviselő. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte... Köszönöm szépen. Négy darab kérdésem van az előadással kapcsolatban. Az első az a költségvetéshez kötődik, mert azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, ezzel kapcsolatban három különböző számot hallottunk, az egyik a tagállamoktól származik, a másik az mezőgazdasági bizottságtól, a harmadik pedig a költségvetési szakemberektől. A kérdésem az az, hogy melyek költség, milyen költségvetésből indulnak ki, mennyi pénz áll rendelkezésre az elkövetkező években a mezőgazdasági politika számára. A következő kérdésem a közvetlen kifizetésekre vonatkozik. Én azt szeretném, mert a kiegyenlítés úgy néz ki, mint, mint egyfajta véletlenszerűség. Azt szeretném, hogy legalább egy matematikai formula létezzen, amelynek van egyfajta végessége, mert azt láthattuk, hogy x százaléka a költségeknek egyforma, és ezért egy minimális értéket, vagy egy maximális értéket határozzunk meg. Ez jobb lenne nekem, mert én megértem azokat az országokat is, akik az átlag alatt vannak, és ennyit kapnak az fizetésnél, és jó lenne, hogyha egyfajta tudományosabb alapot alkalmazhatnánk itt. Ez könnyebb lenne a döntéshozatal szempontjából is. Harmadik kérdés, a zöldítéshez kötődik, ennek a költségeihez. Már említettem egy fél mondattal, hogy vannak olyan üzemek, amelyek teljesítik a zöldítési feltételeket. Erről szeretnék többet megtudni az Európai Bizottság abból indul -e ki, hogy vannak olyan üzemek, amelyek már teljesítik az örítési feltételeket, mert akkor ez már elveszt a következő kérdéshez is, hogy akkor miért kell őket terhelni további bürokráciával, nem lehetne -e egy megoldást találni, hogy akik környezetvédelmi programokat folytatnak, őket meg lehetne szabadítani a zöldítési terhektől. A negyedik kérdésem, ez pedig a kisvállalkozási akciótervre, vagy intézkedés csomagra vonatkozik, a Small Business Act-re, Németország számára is lényeges volt. Ez abból indulok ki, hogy a Small Business Act, ez egy fakultatív történet, a tagállamok dönthetnek arról, hogy nem vonják le ezt a Small Business Act összeget. Most ez kötelező, vagy, vagy fakultatív? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen Járól, Köztinger úr, és utána pedig az alelnök úrunknak adom meg a szót. Fidi. Köszönöm szépen, igazgató úr, ezt a kitűnő bemutatót. Beszélt a termelésről, és ki is számolták azt, hogy a braziliai megnövekedett bioetanol termeléssel kell számolni, és azt láthatjuk, hogy a cukorkvótát már 2015-ben megszüntetik hamarabb, tehát mint ahogy azt tervezték egy évvel. Tudjuk, hogy a cukorpiac reformja 85%-ban tudja biztosítani a jelenlegi helyzetet. Van-e valamilyen fajta számolás a bizottság részéről? tehát ha abból indulnak ki, hogy esetleg csökkenni fog a cukor ára, milyen fajta stratégiát alkalmaznának akkor, és milyen választ tudunk adni a cukor területén dolgozók számára a biztonság szempontjából akkor, hogyha szeretnénk biztosítani Európát, mint eh, munkaadó eh, terepet számukra. Ezen kívül ismerjük azt a helyzetet is, hogy a mezőgazdasági üzemek eh, nagyon gyorsan át tudnak kapcsolni más termelési eh, területekre, tehát mindenképpen egyfajta biztonságot kell számukra biztosítani. További kérdésem a zöldítéshez kötődik. Lehet, hogy már itt is eh, vannak összegek azt illetőek, hogy a zöldítés az első pillérben mit is jelent azon tagállamok számára, akik a már a második pillérben nagyon sok környezetvédelmi programot foganatosítanak, mennyit, mennyit fog ez jelenteni költség szempontjából ezen tagállamok számára, hiszen vannak itt intézkedések kötelező jelleggel az első pillérben, és a kérdés az az, hogy a második pillérben ez mit fog jelenteni, vannak -e ezzel kapcsolatban már számaratok. Ezen kívül csatlakozva megjönész kollégámhoz, tényleg azzal számolunk, hogy eh, a bürokratikus, illetve ellenőrzési költségek tovább fognak növekedni az ördítési eljárások, intézkedések miatt. Van-e már itt egyfajta hatástanulmány azt illetőleg, hogy a tagállamok számára a bürokrácia ellenőrzés szempontjából ez milyen költségeket fog jelenteni? Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Kostinger. Köszönöm szépen, Köztinger asszony, és akkor most Vaszakovszki alelnök, és utána George Lyon következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjen meg, hogy kifejtsem, teljes mértékben egyetértek Nikolászkó kolléga érveivel és a többi felszólaló érveivel is, akik arról beszéltek, hogy méltánytalan a közvetlen kifizetések kiosztása. Erről már sokszor szót ejtettem ebben a szakbizottságban, nem is szeretnék ismétlésbe bocsátkozni, viszont azt hangsúlyozni szeretném, hogy elfogadhatatlan számunkra az olyan országok képviselői számára ez a megoldás, akiket az kifejezetten hátrányba helyez. Hogyan léphetünk a társadalom a közvélemény elé képviselőjükként, hogyha elfogadjuk ezeket a javaslatokat? nem szeretnénk fenekestől felforgatni a közös agrárpolitikát, ráadásul úgy, hogy ezek az alapelvek teljesen egyet ellent mondanak az Európai Unió értékeinek. Valamiféle méltányosra, méltányosságra szükség van, és nem azoknak az országoknak kellene kedvezni, nagyobb támogatásokkal, amelyek amúgy is jobb gazdasági helyzetben vannak. Én ezt a filozófiát nem tudom elfogadni, hogy akinek korábban több volt, az most is többet kapjon. Ez azt jelenteni, hogy diszkriminációt erősítünk meg, az egész Európai Uniónak az az értelme és érdeke, hogy kiegyenlítsük ezeket a különbségeket, hogy ne legyenek ilyen különbségek, ezek a különbségek egyébként is növekszenek. Nem csak az új tagállamok vannak hátrányban, hanem hallottuk a kollégát, aki Portugália gazdáiról beszélt, hogy ők milyen nehéz helyzetben vannak. Vannak olyan országok, ahol egyre nehezebb helyzetbe kerül a mezőgazdaság. Európának, az Európai Uniónak erős mezőgazdaságra van szüksége a területe egészén. Tehát ez az egyharmados javaslat 90%-ig, az átlag 90%-áig úgy érzem, hogy ez is diszkriminatív, még csak az átlagot sem kell elérni, hanem csak 90 százalék, és ráadásul csak egyharmadát akarják áthidalni ennek a különbségnek. Ez sem nem méltányos, sem nem igazságos, sem nem logikus. Felelős képviselői vagyunk szavazóinknak, ezt nem tudjuk elfogadni. Méltányos, igazságos javaslatot várunk, aminek az alapjai objektív és egységes kritériumok. Köszönöm szépen. Nicholson. Köszönöm szépen, George Lyon, és utána pedig Jim Nicholson következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Tassis Ananotisnak ezt a bevezetőt. Négy felvetésem van. Ami ezt a disztribúciós modellt illeti, amelyet a bizottság választott. Meg tudnak nekem mondani, hogy miért azt a modellt választották, amely a legkevesebb, legkevésbé éri el a disztribúciót? Tehát ez a legkevesebb újraelosztás tulajdonképpen ennek a szakadéknak csak az egyharmadát hidalja el. Hát miért nem 50%-ot próbáljuk meg, vagy miért nem mondjuk a hektáronkénti minimális kifizetéseknek a 70%-át próbálják elérni, tehát miért a legkisebb hatású modellt választották, amikor a hatástanulmányt készítették. Ezt mondják meg, legyenek szívesek. A másik. A zöldítő intézkedések kapcsán említették az úgynevezett Green Cover javaslatot. Ezt is megnéztem, hát itt rengeteg pontot ki lehetne pipálni, ami a, hatékonyságot illeti. De mégis itt az ellenőrzési szempont az mi volt, ami az önök döntését befolyásolta, hogy ezt a lehetőséget az öldítési javaslatok közül végül aztán kivették. Még két felvetés. Az egyik, hogy hol van, hol rejtőzik valójában az igazi bürokrácia ami az illetékes hatóságokkal és másokkal folytatott beszélgetésekből kiderült, az, az hogy őket inkább az aktív gazdák helyzete ér, érinti, illetve az, hogy ezek a capping javaslatok, ezeket hogy lehet majd megvalósítani. Általában legalább 5%-os mezőgazdasági forgalom az előírás mondjuk az inaktív gazdák esetében, hogy lehet ezt meghatározni, ezt az 5%-os forgalmat? És mi van azokkal, akik mondjuk ketté osztották a tevékenységüket, hogy megpróbáljanak megfelelni? Hogyan lehet megkülönböztetni a valóban jó hiszemű gazdákat, akik nem csak ügyeskednek, hogy be tudjanak kerülni ebbe a kategóriába, azoktól, akik ügyeskedők, és elvileg nem járna nekik ez a támogatás. Tehát ezt hogy lehet elérni? Aztán pedig az önök kepingre vonatkozó javaslata, hogyha megnézem a hatástanulmányt, illetve azt, hogy mekkora pénzösszegek születnek itt a tagállamokban, hát ennek a javaslatnak a hatása szinte elhanyagolható. Tehát, hogyha pénzügyileg nézzük, nagyon kevés pénz születik ebből. Úgyhogy az a kérdésem, hogy hát hogy lehet az, hogy fog működni ez a javaslat, hogyha közben a e, munka egységeket fogják feltét, e, kritériumként használni. Tehát ennek alapján próbálják majd eldönteni, hogy a plafon értékeket e, meghaladták-e a gazdák vagy sem, és akkor mi hangsúlyozom még egyszer, hogy hogyan különböztetik meg a jó hiszemű gazdákat az ügyeskedő gazdáktól. És mi lesz azokkal, akik a vállalkozásokban dolgoznak, hát most ők részeinek számítanak, tehát valódi dolgozóknak számítanak, vagy sem. Tehát hogyan és mi lesz a plafon? Hát 27 különböző ország, 27 különböző kifizetési arány a dolgozóknak, és így tovább. Hát hogyan fogják eldönteni akkor, hogy melyik az a szint, a jövedelmi szint, amit használnak, hogy akkor 27 különböző jövedelmi szint lesz, attól függően, hogy éppen melyik tagállamban vagyunk. Na hát ez az, ahol az igazi bürokrácia rejtőzik ezekben a részletekben. Úgyhogy engem érdekelne, hogy önök hogy gondolják, hogy az illetékes hatóságok ezeket a javaslatokat majd értelmezni fogják hiszen a, a capping javaslat, tehát ez a plafon meghúzó javaslat semmilyen plusz pénzt nem generál, gyakorlatilag nagyon kevés az eredménye. Köszönöm szépen, George, Jim Nicholson és aztán Luis Capola Santos. Először Jim. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a kiváló előadást szeretném megköszönni. Az az érzésem, hogy amikor hogy hát mindent tulajdonképpen elrendeztek, egy kicsit egyoldalú volt talán, és lehet, hogy azt kaptuk, amit a bizottság szeretett volna nekünk elmondani, és nem azt, amit meg kellene nekünk itt nézni, igazából mik a tények. Hát, hölgyeim és uraim, az az igazság, ezt mindannyian tudjuk a szakbizottságban, hogy nagyon volatilisek a piacok, ingadoznak, állandóan változik a helyzet a világban, hat hónap alatt fejére, fejére tetejére állhat az egész helyzet, és így próbálunk jogszabályokat alkotni. Ebben a helyzetben próbálunk dolgozni és elérni valamit. Hát több agályom is van, de a helyzettel kapcsolatban, is több agályt egyébként George és Maria is felvetett. Tehát rengeteg ilyen téma, mezőgazdasági téma, egy irányelv kapcsán felmerül, de nem pontosan magával az irányelvvel van itt a baj, vagy hát a kérdés, hanem az, hogy az egyes tagállamok hogy fogják ezt értelmezni, és hogy fogják végrehajtani. És itt jönnek majd a különbségek az egyes tagállamok között. Úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy mi, mennyivel uh, növeli meg a bürokráciát, a nyomtatvány töltögetést, ez a zöldítés, a zöldítő intézkedések miatt mennyivel több ellenőrzésre számíthatnak a gazdák, mint a múltban. Aztán a keresztmegfeleltetés, erről is nagyon sokat tudunk. Tehát kérdezem, hogy mennyivel lesz több ellenőrzés? Azt is meg kell mondanom, hogy igen, hát amikor az auditorok és a számvevők kezdik el a mezőgazdaság jövőjét ellenőrizni vagy irányítani, hát azt hiszem akkor a legjobb, ha mi összepakolunk és távozunk. Az én kis hazámban, Észak, Érországban százezres bírságokat kaphatnak a gazdák, és azt mondják nekik, hogy ennek semmi köze a mezőgazdasághoz de az egész honnan indul ki? A mezőgazdaságból, illetve arról, hogy ez hogyan, hogy mit hogyan értelmeznek az egyes könyvelők, az egyes szembevők, az egyes auditorok. Nem tudjuk ezt megengedni magunknak, ez kifizethetetlen, a ekkora bírságok kifizethetetlenek és minden onnan indul, amit mi teszünk, az öldítő intézkedések és más intézkedések és egyebekből fog ez kiindulni. Tehát itt a lehetőség arra, hogy mi legyünk az Európai Unióban a legrettenetesebb bürokratikus rémség. És csak növeljük az adminisztrációs költségeket, csak növeljük a bürokráciát, a nyomtatványtöltegetést, és ezek után aztán semmilyen élelmiszert nem fog, élelmiszert nem fog termelni senki, közben az európaiak pedig egyre többet szeretnének. Mi hagyjuk, hogy ők szinte éhe halljanak. Ez fog a végén történni, ha így folytatjuk. Grazie Jim. Luis Capula. Köszönöm Jim, Luis Capula Santos és aztán Dancsila. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu não vou... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. nem fogok politikusan reagálni most itt mindenre, hiszen itt a biztos a politikai társunk, itt egy technikai munkáról van szó, és hálás vagyok a bizottságnak ezért a bemutatóért, és eh, a bizottság olyan eh, választást tett meg, amit talán nem a mi választásunk lett volna. Szeretnék egy kérdést feltenni az elhangzottakkal kapcsolatban. azt javasolták, hogy legyen egy minimális szint minden egyes tagállam számára, de egy maximális szintet is meg kell határozni. Megvizsgáltam azokat a grafikákat, amiket bemutattak. 90%-ot határoztak meg az Európai Unió minimum alatt. Szeretném azt tudni, hogy ez egy technikai jellegű választás volt-e, hogy ne a 100%-ot határozzák meg. Meg kell mondjam, hogy az Európai Bizottság ennél a választásnál a DESZ parlament DESZ jelentését vette alapul, ez lenne a kérdésem. A prezent... Dáncsila, és aztán pedig DESZ úr. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azokról, akik az imán, imént szóltak, és egyáltalán nem felelnek meg a tagállamok elvárásainak a bemutatott tervek. Több ponton is elmondható ez, egy harmad részét kívánják csak csökkenteni a különbségeknek, és csak 90%-ban, az átlag 90%-áig el felmenően. És az olyanok esetében, akik az átlag alatt vannak, ez nem elégséges, olyan országok számára, mint Románia, amelyek 2016-ban eh, érték volna el a 100%-ot, eh, olyan, mintha az ember futna egy autó után, ami egyre gyorsít. Meg kell vizsgálni az intézményes következményeket, és arra nézve, hogy hogyan lehet alkalmazni a közvetlen kifizetések eh, zöldítését, hiszen az eddigi javaslat csak fokozza a bürokráciát. Figyelembe kell venni, hogy csak 6%-ban vannak jelen a fiatalok a mezőgazdaságban, kétharmaduk a gazdálkodóknak 50 év felett van, csak a kap 2%-a irányul a fiatal mezőgazdászokra. Grazie, onorevole Dancila. Adesso... Köszönöm szépen, Dancila asszony, és most Albert Dess, és végül Szegérszki Józsár. Nagyon szépen köszönöm elnök úr, és köszönöm szépen az igazgató úrnak is ezt a bemutatót. Németországban azt mondják, hogy hallom, mint mondok, csak nem akarom elhinni, én úgy állapítanám meg ezt a mondatot, hogy hallom, hogy mond, csak nem értem a logikáját. Hát ez a helyzet most. Mivel Németországból jövök, támogatom Szendra Kalidi kollégámat is, akik kritizálják azt, hogy a bizottság javaslatában kevéssé ügyelnek arra, hogy valóban tényleg európai szinten igazságosabban osztanak szét mindent. Hogyha megnézem, a portugál adatokat. Portugáliának, hogyha az első és a második pillért összevetem, akkor 230 eh, eurót kap. Eh, ez egy európai átlag, viszont az első pillér esetében az európai átlag mögött elmarad. Azok a tagállamok, amelyek az átlag alatt vannak, azok több eh, pénzt kell, hogy kapjanak a második pillérből, illetve jobban át kell, hogy adják a második pillérből az első pillérbe az összegeket. Ráadásul a második pillér gyakran társfinanszírozásból kell finanszírozni. Tehát kérném, hogy a bizottság ezt még egyszer vizsgálja meg. Ezen kívül is a parlament mindenképpen fog javításokat javasolni a Lisszaboni szerződés értelmében, és ez a feladatunk. Ami még bosszantott a bizottsági javaslatban, és eh, itt eh, nem csak a mezőgazdasági biztosról van szó, de másokról is, hogy nem vették figyelembe az Európai Parlament javaslatát a cukorral kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ami pedig a bort illeti, az Európai Bizottság semmi e, esetben e, sem tért ki a parlament javaslatára a bizottság. Tehát azt szeretném, hogyha azt láttam, hogy a bizottság teljesen elment a parlament javaslata mellett. Amit sok e, kollégát aggaszt, az az, hogy ezek a javaslatok igazából sokkal több bürokráciát fognak eredményezni. Szeretném azt tudni, hogy tényleg így van-e, mert csak plegykákat hallunk arról, hogy már a bizottságon belül is abból indulnak ki, hogy legalább 5%-kal fogja ez növelni a bürokráciát. Hogyha már a bizottság óvatosan 5%-os bürokrácia emelkedésből indul ki, hát akkor úgy gondolom, hogy biztos 20%-kal számolhatunk majd. Egy további pont, amiről beszélni kell, ezek a zöldítés költségei. Hogyha itt van egy X összeg a zöldítésre, mondjuk legyen 40 vagy 50 euró, akkor őszintének kell lennünk, és el kell mondjuk a gazdálkodóknak, hogy a kiegyenlítő kifizetéseket X összeggel fogják csökkenteni, mert hogyha a feltétel mellett költségek születnek, akkor ezt figyelembe kell venni, ezt el kell mondani a gazdálkodóknak is. Még egy dolgot szeretnék említeni, ez pedig ez az 5%-os jövedelem arány. Ez, ezzel azt akarják elérni, hogy a jól keresőket kirekesszék, hogyha valaki aki például egy milliót keres évente, az biztos nem szorul rá egy fajta kiigazító fizetésre, viszont ezzel az 5%-kal nem érik el azt, amit szeretnék. Ezzel nem lehet elérni a célt, viszont sokkal nagyobb bürokráciát érnek el, nem lehet az, hogy 14 millió gazdálkodónak adóbevallást kelljen beadniuk, és bizonyítaniuk kelljen azt, hogy 5% alatt vagy felett vannak. Remélem, hogy ezzel foglalkoznak az elkövetkező hónapokban. Questo è proprio sicuro che dovremo lavorare. Ez biztos. Nagyon sokat kell dolgoznunk majd, kedves Albert. Szikierski zárja a hozzászólók sorát. Dla małych gospodarstw. Köszönöm szépen, egy kérdésem lenne. A kis gazdaságokra vonatkozó javaslatok hogyan hatnak ki a strukturális változtatásokra, illetve a hosszú távú helyzetre. Tegnap kilenc régió, Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és más országok közös álláspontot írtak alá. Ez a politikáról szólt, a vidékfejlesztési politikáról, illetve a kis gazdaságok fejlesztéséről az ezen államok régióiban. Azokban a régiókban, ahol nagyon széttöredezett a gazdaságok szerkezete. Tehát akkor csak a területet fogják figyelembe venni, mint kritérium, vagy pedig az alkalmazottak száma is fontos lesz ezeknek a gazdaságoknak az esetében. És ugyanez vonatkozik mondjuk a hegyvidéki területeken lévő gazdaságokra. A másik kérdésem pedig a pillérek közötti transfer. Ezeknek a változtatásoknak mi lesz a hatása? Mert nem látok erre vonatkozó elemzést, és nem hallottam ilyet a, az előadásban sem. A harmadik kérdésem. A bizottság azt állítja, hogy objektív újraelosztási kritériumokat fognak alkalmazni a második pillérben. Hát az a kérdésem, hogy is az első pillérben miért nem? Aztán van még egy kérdésem, ami a 38-as cikket illeti, ugye a termeléshez kapcsolódó támogatásokról van szó. Itt hiányzik valami. Nekem a dohány ágazat hiányzik innen. Tudjuk, hogy a dohánytermelést is végzik kisebb gazdaságok, hogy ezzel munkahelyeket lehet teremteni, és nem tudom, hogy ez itt hogyan kapcsolódik be. Aztán cukorágazat. A hatástanulmány azt a feltételezést fogalmazta meg, hogy a kontingensek nélküli esetben mondjuk a cékla termesztésére szánt területek nagysága növekedni fog. De hát ez hogy lehetséges? Hogyan jutottak önök erre az eredményre, hogy annak ellenére, hogy a termék ára esik, mégis egyre nagyobb területen fognak céklát termeszteni a gazdák? Az is érdekelne engem, hogy a kohéziós politikában milyen, hol vannak a vidéki térségek, hogyan vannak besorolva, mert ezt gyakran elfelejtjük. Köszönöm. Grazie, onorevole Szegéri. Köszönöm Szegérszki kollégának, mindenkinek megköszönöm a hozzászólásokat és kérdéseket. Hogyha nincsen más kérdés, akkor én is tennék néhány megjegyzést, mielőtt visszaadom a szót Tászó Szinyotisznak és a többieknek a mezőgazdasági főigazgatóságtól. Az első felvetés, amit ezt szeretnék mondani, ez velünk kapcsolatos. Hát a kritika nagyon világos. Sőt, amennyi megszólalást hallottam, annyiféle megközelítést látok, de hát tényleg megvannak itt a kritikák. Hát az együttdöntés is egy erős folyamat, hát akkor dolgozzunk vele. Az árnyék előadók, előadóknak is mondom, hogy egy kicsit most már egyeztetni kellene magunk között is egyfajta szintézist, valahogy összesűríteni a lényeget, valami fajta hipotézist kialakítani, és aztán pedig a bizottsággal le tudunk ülni nem szeretném azt, hogyha mindenki külön-külön kritizálná a dolgokat, anélkül, hogy együtt leülnénk, és egy picit pozitívabban próbálnánk fellépni. Teszaszhoz van egy kérdésem. Az a kérdésem, hogy szükséges mondjuk a második pillérre kapcsolatos kritériumokat is minél hamarabb meghatározni, nem? Mert hogyha nincsenek meg a számadataink, nincsenek meg a pontos adatok, hát akkor így nem lehet lépni, mert így egyre nagyobb lesz a távolság a 12 új tagállam között, akik ugye kiemelték, hogy ők szeretnének egy kicsit gyorsabban haladni ennek a szakadéknak a lezárásában, és közben meg ugye itt van, hogy az erőforrás hiány nem teszi lehetővé azt, hogy annyira gyorsan haladjunk előre, amennyire mi szeretnénk. Tehát tényleg kellene a pontos adatokkal, hogy a pontos adatokkal rendelkezzünk az első-második pillér közötti transferek kapcsán. Kérdezem, hogy mikor kapjuk meg a pontos adatokat, és és akkor Tászhoz, vagy pedig bármely kollégád, átadom a szót nektek. Thank you, Chairman, and thank you all for your... Köszönöm szépen, és köszönöm az észrevételeket is. Nem csak, hogy hasznosak ezek az észrevételek, hanem olyasmik, amiket komolyan figyelembe kell vennünk, amikor javaslatot készítünk. Különbséget kell tenni rögtön az elejétől Gorpula Santos úr is segített ebben. Azért vagyok én most itt, hogy az elemzési háttért bemutassam, és hogy kiegészítő információt adjak, mint korábban is említettem. Vannak olyan döntések, amelyek politikai szinten születtek, és gondolom, hogy megfelelő szinten erre kaptak magyarázatot önök mivel nagyon sok kérdés a méltányosságra és az igazságosságra vonatkozott az elosztás tekintetében, ezzel kezdeném. A hatástanulmányban látható, és szeretném majd ezt összefoglalóban ki is küldeni önöknek, több különböző forgatókönyv szerepel az általány kifejezés, a 8, a kifizetés 80%, 80-20%, ez már mind elérhető a közvélemény számára, de amikor a támogatás kiosztásához érünk, a méltányosságból kell persze kiindulni, de egy alapvető kérdést fel kell tenni, mire vonatkozzon ez az igazságosság. Számunkra a legfontosabb elem egy javaslat értékelésében, azoknak a célkitűzéseknek az elérése vagy nem elérése, amiket magunk elé tűztünk. Korábban a közvetlen kifizetések elsősorban jövedelem kiegészítésre szorult, szolgáltak, most pedig a fenntarthatóságra vonatkoznak gazdaságilag és környezetvédelmileg a mezőgazdasági ágazatban. Ezért kétféle kritériumot alkalmaztunk, gazdasági, illetve környezetvédelmi kritériumokat. Az első kérdés, ami a gazdasági kritériumokhoz kapcsolódik, ez a jövedelem. És bizonyos vagyok abban, hogy a méltányosság érve a tagállamok között egészen másként érvényesül, hogyha a tagállamok között a jövedelmeket is összehasonlítjuk, és ezt nem gondolom, hogy ugyanazon az oldalon kell lenniük, hogyha nincsen valódi konvergencia a gazdaságokban. Ami az alapvető közjót illeti ideális világban a árnak tükröznie kellene a termelékenységet, és ebből kiindulhatnánk a jövedelem kiegészítésben. De a földpiacsal kapcsolatosan részletes vizsgálódást folytattunk, és egyáltalán nem tökéletes itt a helyzet. És szeretném, hogyha kivetítenénk néhány kritériumot, hogy milyen kritériumokat használtunk ebben a vizsgálatban. Amit látnak a következő most csak, én csak az arcomat látom, de kellene egy táblázat. Igen, itt van. És amit a függőleges tengelyen láthatnak, nagyon kis betűkkel a különböző tagállamok nevének a rövidítései. A másik oldalon pedig a kritériumok szerepelnek, a vásárlóerő, GDP per fő, bruttó hozzáadott érték per hektár, éves megmunkált egység per hektár, illetve jönnek a környezetvédelmi és közjó kritériumok, LFA terület, a teljes felhasznált mezőgazdasági területen belül, Natura 2000-es és az állandó legelők aránya. Én szeretném, hogyha meghatároznák a tagállamot, hogy melyikre szeretnének figyelemmel lenni, és látják, hogy két keresztel szerepelnek a legpozitívumabb kritériumok az adott tagállamra nézve egy keresztel azok a kritériumok, amelyek pozitívak, de kevésbé, aztán eh, plusz-minusszal a semlegesek, illetve a negatívok, és a nagyon negatívok két minusszal. Amikor megpróbáljuk az objektív kritériumokat meghatározni az allokációban, azonnal rá lehet világítani arra a tényre, hogy könnyű ezt kimondani, de nagyon nehéz végrehajtani. Ezért látható a javaslatban, hogy pragmatikus megközelítést próbáltunk követni, ezt soha nem rejtegettük. Ez a megközelítés tükrözi a valóságot, figyelembe véve azt, hogy a harmonizáció fokozásával a tagállamok között nem csak az köti meg a kezünket, hogy milyen kritériumokat használunk a támogatás kiosztásában, hanem az is, hogy milyen szélesebb megfontolásokat kell alkalmaznunk a második pillér, a strukturális alapok, illetve a költségvetés összefüggésében, és ez már túlmutat a mai vitánkon amint elmondtam, a teljes elemzés, amit elvégeztünk, nyilvános, és nagyon nagy örömmel összefoglaljuk és átküldjük a parlamentnek, ebből láthatók majd a konkrét részletek. Sokan felvetették ezen kívül azt a kérdéskört, ami a bürokráciát illeti, illetve a zöldítést. Pontosan ezért választottuk ki ezt a három intézkedést, mert pontosan ezek azok az intézkedések kizárólag, amelyeket minimális szintű további ellenőrzéssel vagy administratív költséggel véghez lehet vinni. Mindez az információ már rendelkezésre áll, vagy legalábbis így kellene, hogy legyen az EIX rendszerben. George Lyon kérdésére is válasz ez, hogy a green cover-rel miért foglalkozunk, és miért vettük be ebbe a kritériumkörbe. körbe ez pontosan arra vonatkozik, hogy meg tudjuk határozni, hogy van-e zöld növény fedettség egy adott földterületen, Ez egy északi, mint egy déli területen, ehhez nem kellenek további ellenőrzések, és ráadásul környezetvédelmi szempontból is pozitív kritérium ez, a második pillérben szerepel a jó mezőgazdasági és környezeti feltétele kialakítása szempontjából. A költségek tekintetében részletes vizsgálatot folytattunk intézkedésről intézkedésre. Nem csak az 5%-ról beszélünk, hogyha a zöld fedettséget is figyelembe vesszük, akkor 15%-ra is rúghat ez, ebből ki kell vonni az előnyöket, az egyszerűsítés előnyeit, kevesebb jogszabályi követelmény van előírás, és kevesebb jó mezőgazdasági és környezeti feltétel fenntartásra vonatkozó szabály. Egy kifizető ügynökség lesz minden tagállamban, van jelentős leegyszerűsítés a kisgazdálkodók rendszerében is, ahol a kedvezményezettek 30%-a csak 3%-át fedi majd le a területnek, tehát nem kell a korábbi szabályokat teljes mértékben teljesíteni, és vannak olyan intézkedések, amelyeket megfogalmaztunk, több más kisebb szabályt is megváltoztattunk, és ezeket le kell vonni ebből a költségből, ezt a területet alaposan megvizsgáltuk, de feltehetjük azt a kérdést, hogy miért is van szükség arra, hogy bevezessünk még egy szinten kötelező zöldítési intézkedéseket az első pillérben, amikor már ott van a kölcsönös megfelelés és vannak még ösztönzők és önkéntes intézkedések a második pillérben. Van itt egy alapvető elmozdulás a logikában, vagyis hogy milyen irányban szeretnénk elmozdulni. Ezért választottuk azt a grafikont, amely nem csak a növekedést mutatja meg a mezőgazdasági áruk árában a világpiacon, hanem a termelés költsége is növekszik, még jelentősebben. Jelen pillanatban nagyon egyszerű a választása egy gazdának, hogy csak a gazdasági fenntarthatóságom számít-e ekkor, minden áron csökkentenem kell a termelés költségét, ez azt jelenti, hogy intenzívebb termelési módszerekkel kell dolgoznom. De, hogyha Emellett még figyelembe kell vennem a gazdasági és környezeti fenntarthatóságot is, akkor olyan kombinációját kell bevezetni az ösztönzőknek és korlátozásoknak, amelyek arra ösztönzik a gazdákat, hogy ebbe az irányba mozduljanak el, hiszen van itt rövid távú a költség és hosszú távú az előny. Pontosan ezt próbáltuk megtenni, lehet, hogy nem a legmegfelelőbb megoldással, és mindig nyitottak vagyunk a vitára, de az alaplogika a következő megbecsültük a lehető legrészletesebben a költségeket, az kiegészítő intézkedések költségeit, és lepontosított, leszögeztük, hogy ez hiányosság az elemzésünkben, hogy nem vettük figyelembe a lehetséges környezeti hatást, azt nagyon nehéz szemszerűsíteni, illetve azt a kockázatot sem, hogy visszatérnek az intenzívebb termelési módszerekre a gazdák. Itt-ott felmerül ez az érv, de a számításban nem vettük ezt figyelembe. Miért? Azért, mert nagyon sok minden, ami a mezőgazdaságban befolyásolja a költségeket és az árakat, nem kapcsolódik a mezőgazdasági piac alapjaihoz, fundamentumaihoz, hanem a mezőgazdaságon kívülről származik, mindenféle árupiacokról. Megnézhető például ilyen szempontból az olajár. Ez meghatározza az etanol piacot is, és ez nem abból következik, amilyen alapadatokból négy-öt évvel ezelőtt ki kellett indulnunk. Aztán voltak más kérdések is, nagyon releváns kérdések. Az első és a második pillér belintézkedések közötti kapcsolatra kérdeztek ezek rá. Általánosságban szólva a legtöbb intézkedés a második pillérben olyan intézkedés, amelyet ez nem érint. A zöldítés gyakorlatilag elmozdítja a támogatásokat a teljes terület 50%-án, vagyis a mezőgazdasági területen, és a második pillérben célzottabb intézkedéseket irányoz elő. Lehet, hogy lesznek, világos, hogy lesznek olyan gazdaságok, amelyeket ez érint, és mondhatjuk azt, hogy ebben az esetben a tagállamnak vissza kell lépnie, és ki kell számítania a többletköltséget, ami az intézkedésekkel jár. Ugyanakkor a számításokban figyelembe kell venni a költséget, a többletköltséget a termelésben, ezért úgy gondoljuk, hogy nem lesz jelentős ennek a hatása. Végül pedig szeretnék beszélni arról, hogy van egy kis zavar a tekintetben. Nem, két dologról szeretnék beszélni. Az egyik az ökológiai fókuszterületekkel kapcsolatos. Ez az ugaroltatással nem kapcsolódik, hiszen csak marginális földeket ért ez a ter- érint ez, a termelésre ez nem fog vonatkozni. Körülbelül 5%-ot becsültünk, és 10%-nál van valahol a hatás határa, ezért 7%-ot választottunk. A biodiverzitás érdekében tesszük ezt, azért, mert többször a kollégáink is kifejtették a környezetvédelmi főigazgatóságon és a környezetvédők részéről is, hogy diverzitás koridoroknak kell létrejönniük, és hogyha a biodiverzitás céljából marginális földet ugaroltatnak, akkor más területeken ez nem lehetséges, ezért az, hogy Természetesen ezekre a gazdaságokra hatással lesz ez az intézkedés, és a termények diverzitásával ki is kell majd igazítaniuk a tevékenységüket ezeknek a gazdaságoknak. Van ennek rövid távú költsége? Világos, hogy van. Hosszú távon pedig az előnyeit fogjuk tudni majd élvezni az intézkedésnek. Végül pedig, ami a cukorkvótát illeti, úgy gondolom nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a kvóták megszüntetése miatt növekedne a termelés, és arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy vannak itt érvek érvek ebben a rendszerben, a rögzített termelés nagyobb árvolatilitással nem csökkenti az árvolatilitást, sőt növeli. A mi általános konf- eh, filozófiánk továbbra is az, hogy a legjobb módja a gazdák jövedelem támogatásának az, hogy egy előre tudható jövedelmet biztosítunk, és fontos, hogy megkapják a piaci jelzéseket, amelyek alapján kigazítják a termelést, de ez célzottabb lesz, mint korábban ezért nem csak a támogatás újraelosztásáról beszélünk a tagállamok között, hanem jelentős regionális újraelosztás lesz a tagállamokon belül is. Végül pedig az önkérdése elnök úr, a második pillérbeli allokációt tekintve sokat elemeztük ezt is, de döntés még nem született azzal kapcsolatosan, ezért ez hogy fog történni úgyhogy ezzel kapcsolatosan jelenleg nem tudok többről beszámolni. A rövidség kedvés, kedvé, rövidség kedvéért kihagytam néhány választ, de mindig itt vagyunk, készen állunk arra, hogy pontosítsuk ezeket a kérdéseket, illetve, hogyha szükség van rá, akkor további elemzésektől sem riadunk vissza. Köszönöm szépen. Bene. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm az Agri főigazgatóság munkatársainak a munkát. Ezt a napirendi pontot lezárjuk, hogyha nincs semmi kifogás ezzel, és rátérünk az ötös napirendi pontunkra. Ez pedig nem más, mint az energiatermékek és a villamos energia közösség elosztatási keretének átszervezéséről szó. 2003 per 96 per EK irényelv módosítása. Sergio Gutierrez Prieto úr készítette a véleményt. Ez az módosítás egy új minimális adómértéket fog megszabni két aspektus alapján, széndiokszid kibocsátás, illetve energiatartalom. A bizottság javaslata különböző rendelkezéseket tartalmaz, amely kötődik a mezőgazdasági szektorhoz is, és ezért tartotta fontosnak azt, a szakbizottságunk azt, hogy véleményt fogalmazzon meg ezzel kapcsolatban. Sergio Gutierreznek szeretném megadni a szót, és emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje 2011. november 29. dél 12 óra. A bizottság részéről is itt van kollégánka asszony, aki esetlegesen megválaszolja a felmerülő kérdéseinket, de most Sergio a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr kollégáim tudják, hogy a költségek a rögzített költségeket fokozottan kell figyelembe venni. Az energetikai költségek, változó költségek változnak tagállamonként, de van egy átlag az Európai Unióban, kb. 30%-ban teszi ki a rögzített költségeket a jelenlegi, ez előttünk álló módosító indítvány arra vonatkozik, hogy egy új orientáció történjen a fiskális szempontból, vagyis hogy a megújuló energiaforrások nagyobb arányban érvényesüljenek az energiafelhasználásban, ahogyan a bizottság elnöke is kifejtette. Például az energiaértékét veszük figyelembe a, és a CO2 kibocsátást a költségek növekedéséhez vezethet ez, pontosan akkor, amikor mindannyian tudjuk, nagyon szűk a megtérülése a mezőgazdasági tevékenységnek, a piaci viszonyok miatt, a feltételesség miatt, ezért sokkal szűkebb lesz a megtérülés, amikor életbe lép ez az irányelv. Ez egyébként 2013. január 1-e, és nagyon sok gazdaság most tart attól, hogy elveszíti a közvetlen támogatásának nagy részét az első pillérben, és vannak olyan vélemények szakbizottságokból, mint például az ITRÉ-ből, amelyek beszélnek erről a kettős adóztatásról, de a módosítók nem csak az EKON bizottság részéről, hanem a dialógusban is, ami aztán a bizottsággal, tanácssal elkezdődik. Tehát, hogy ezt elősegítsük, javítani kell és magyarázatot kell adni arra, hogy milyen költségvetési előnyei vannak ennek az elszámolásnak, és milyen stratégiai előnyei vannak, amikor sokszor nincsen alternatívája a foszil energia felhasználásának a mezőgazdasági termelésben. Ezért a módosítókat két-három-négy célra összpontosítottuk például, hogy akár 0%-ig lehessen használni az energetikai komponenst, bár az is igaz, hogy a jelenlegi arány nagyon kétértelmű az irányelvben, ezért ezt javítani kellene, hogy a jogbiztonság jobban érvényesüljön a mezőgazdasági termelésben. Tehát be kell vezetni bizonyos feltételességet a költségvetési juttatásokban a különböző mezőgazdasági termelőknél. Másodszor egyfajta rugalmasságra van szükség a feltételekben, hogy ezek ne legyenek egyedi követelmények, hanem legyenek olyan előírások, ne olyan előírások legyenek, amelyekről nem tudjuk, hogy milyen alapon követelnek valamit, hanem olyan előírások, amelyek állami stratégia részei, és amelyek megmondják, hogy az ágazaton belül bizonyos év távlatában milyen elképzelések vannak a gazdaságok szempontjából. A második, a következő ezek alapján ez a rugalmasság, aminek érvényesülnie kell, a mezőgazdaságban egy új adó nem kerülne érvénybe a CO2 bocsátás szempontjából, és ez a költségvetési elvonások tekintetében, ez egyébként egy 2000 3 per 87-es irányelvben fogalmazódik meg, és ebben az értelemben a következő a kérésünk. Először is el kell ismerni ebben az irányelben, ahogy ezt a bizottság is tette, és a parlament is, hogy a bizottság, hogy a mezőgazdaság is szénfelhasználó, és ebben az értelemben ezt az irányában el is kell ismerni, és hat hónapon belül lehessen módosítani a 2003 per 87-es irányelvet, figyelembe véve a mezőgazdaságot, mint elszivárgás kockázatot jelentő ágazatot. Harmadszor el kell ismerni a mezőgazdasági ágazat szerepét, és figyelembe kell venni a biomassa termelést, ahogyan ez ebben az irányában is történik. Valóban javítani kell az energetikai hatékonyságot a biomassa felhasználásával, de először is a biomassa definícióját javítani kell, hogy az irányelvben ne legyen egy nagyon zárt definíció, ami kihagy bizonyos elképzeléseket és fogalmakat, amelyeket most vizsgálnak, illetve nagyon fontos, hogy fokozottabb legyen az áfa harmonizáció, nem csak ennek az irányelvnek az összefüggésében, de ez az ajánlás nagyon jelentős a biomassa összefüggésében is. Az ágazatból olyan jelzések érkeztek, hogy bizonyos tagállamok között nagyon alacsony az áfa, bizonyos tagállamokban nagyon alacsony az áfa, máshol általános szintű, és ez nagyon nagy különbségeket termel ki. És természetesen ebben a jelentésben beszélünk olyan módosító javaslatokról, amelyekben a parlament, mint olyan intézmény amely információt kér az eljárásokról, a módosításokról, az e hatástanulmányokról, értékelésekről az irányelv kapcsán, tehát ezek a céljaink a jelentésben. Ezek lehet, hogy egy kicsit szakmaiak, de minden esetre kíváncsian várom, hogy a mezőgazdasági szakbizottságbeli kollégáknak mi a véleménye a témáról. A Sergio Gutierrez. Köszönöm szépen Szercsó Gutierreznek. Herbert Dorfman kér csak szót. Igen, köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Rövidre tudom fogni a mondandómat, mert a legtöbb dolgot, amit elmondott a kollega, az rend teljes mértében egyetértek. Lüling asszony, az Econ jelentéstevője az illetékes szakbizottságban, az Econ az illetékes szakbizottság, ez a téma főként a tanácsban nem halad előre. Csak ismételni tudom azt, ami elhangzott. Ügyelnünk kell arra, hogy eh, a mezőgazdasági üzemanyagok megadóztatása, vagy a mezőgazdaságban alkalmazott üzemanyagok megadóztatása az ne változzon meg. Hogyha ezt összekötöm az előző vitánkkal, akkor eh, azt mondhatom, hogy az adózás megemelése a mezőgazdasági üzemanyagok esetében katasztrofális hatással lenne, és eh, bizonyos plusz kifizetéseket a kapban igazából ki is oltana negatív szempontból. Úgy vélem, és támogatom a jelentés készítőnket, amikor a biomasszáról beszél, attól tartok, hogy ezen, kere, ezen javaslat keretén belül nem igazán nincs igazán ennek helye. Itt uh, ugyan uh, szent célként ezt megfogalmazhatjuk, viszont uh, nincs uh, értelme a biomassa témaköré egyre inkább fontosabbá válik, és meg kell állapítanunk azt, le kell szögeznünk azt, hogy a biomassa megadóztatása igazából nehezteni a biomassa energiahordozókért való elismerését, de összességében teljes mértékben támogatom mindezt, ezt a jelentéskészítőnk elmondott. Grazie Herbert. Martin Osling, a la parola. úr, igen, egy kérdést szeretnék feltenni, mert az egyik bekezdésben az el, hogy a biomassa igazából a széndiokszid tárolásra szolgál. Ezt nem igazán lehet támogatni, hiszen a biomassa nem egyfajta tárolásra szolgál, például a kukoricából előállított biomassa sem erre szolgál. Ez egy kicsit valami más dolog, én ezt nem hagynám benne ebben a jelentésben, viszont ami csodálkozok az az, hogy nagyon sokat beszélnek az áfa mértékről, viszont nagyon különbözőek a követelések Európán belül ezen adóztatással kapcsolatban. Egyrésztről az a probléma, hogy különbözőek a körülmények, másrésztről viszont hosszú távon a foszilis energiahordozók támogatása, még hogyha ezt tényleg valami jó célból is teszünk, nem szabad ezt előtérbe helyezni hosszú távon, hanem inkább egy olyan irányba kell elmozdulnunk, amikor a nem foszilis energiahordozókat támogatjuk, a, amikor gazdálkodókkal beszélek, akkor azt hallhatjuk, hogy egy, egyik ennyi támogatást kap az agrár dízelért, a más pedig annyit, tehát ez a nagy vita. Mindenképpen abba az irányba kell elmozdulnunk, hogy ne a foszilis üzemanyagokat támogassunk, és összességében pedig ne adóztatjuk meg, ne adóztatjuk meg annyira az agráriumban használt üzemanyagokat. Bene, grazie a Martin. Non ci... Köszönöm szépen. Többen már nem kívánnak szólni, ezért megad... De Lüling asszony még szeretne mindenképpen hozzászólni. A bizottság képviselője után? Rendben, akkor a bizottság képviselője Kolesánka asszony fog hozzászólni. Thank you very much. Uh, we didn't intend to take the floor, but Köszönöm szépen, egy általános megjegyzésem lenne a módosításokkal kapcsolatban. Köszönjük szépen a véleményt. Először is az új szövegstruktúra, amit a bizottság javasolt, az nagy rész abból fakad, hogy foglalkoznunk kell a kibocsátásokkal. Igaz az, hogy a bizottság javasla- módosításokat javasolta mezőgazdasággal kapcsolatban, viszont a mezőgazdasági szektor esetében lehetőség lesz arra, hogy alacsonyabb mértékeket alkalmazzunk az üzemanyagok esetében a jelentés készítő is megmutatta a szénszivárgást, és van egy 2003-as 87-es EK irányelv ezzel kapcsolatban, és a bizottság, az Agri igazgatóság egy tanulmányt végez ezzel kapcsolatban. 2012 közepére születnek meg ennek az eredményei, és meg tudjuk vizsgálni azt, hogy a mezőgazdaság különböző szektorai, alszektorai mennyire vannak kitéve a szénszivágás veszélyének. Figyelembe véve a biomasszát, illetve a bioüzemanyagokat, az egyik oka annak, amiért a bizottság áttekinti ezt az irányelvet, az az, hogy szeretné ezt frissíteni, illetve szeretné ezt igazítani a bioüzemanyag jelenlegi helyzetéhez. Például most etanol ugyanolyan adómérték alá esik, mint a benzin. És a jövőben ez nem fog vonatkozni a bizonyokra, amelyek fenntarthatóak. A javaslat minimális adómértéket szad meg, a tagállamok szabadon megszabhatják a saját nemzeti mértékeiket, figyelembe véve az EU minimumot. Az ÁFA, illetve a HÉA e szabályokat egy másik irányelv a 06 per 112-es szabályozza, és ez nem lehet részlegi javaslatnak. A javaslat utal a biomassa definíciójára is, amely már alkalmazandó az EU irány jogszabályokban, mégpedig 2098-as irányelv kettes pontjában beszélnek erről. a van egy módosítás, a hetes talán, ezt nem említette a jelentéskészítő, de annak érdekében, hogy tisztázzuk a dolgokat, el kell mondjam, hogy az 5 ös öt, cikk, 2-es, 3-as bekezdése értelmében a 2008-as irányelv értelmében ez nem vonatkozik a Kanári-szigetekre. Ez, ez az irányelv nem vonatkozik itt. Köszönöm szépen. Ringraziamo la commissione, adesso direi... Köszönöm szépen a bizottságnak, és most megadom a szót Lüling asszonynak, majd Sergio-nak. Merci, monsieur le président, en tant que rapporteur... Euh, euh, Köszönöm szépen, elnök úr. E, jelentéstevőként itt az Ekon szakbizottságban vagyok a jelentéstevő, amely szakbizottság az illetékes, és szeretném elmondani azt, Un texte existant, mais ce que propose la Commission est une véritable... A bizottság, amit javasolt, az igazából egy forradalom. Igen, egy igazi fordulat ez, és ezt közvetlenül, illetve hoztában szeretnék alkalmazni. Azután, miután tárgyalásokat folytattam, szeretném előre bocsátani azt, hogy nagyon ellentétes gondolkodásmód látható a különböző szabadságok között, de a frakciókon belül és például a szocialisták az Econ szabizottságban pozitív megközelítést alkalmaznak, viszont voltak olyan kollégák, akik viszont módosítókat nyújtottak be annak érdekében, hogy más irányba tereljék a bizottság javaslatát. A tagállamok álláspontjait is megvizsgálhattam, akik néhány kivételével mindannyian negatívan álltak a javaslathoz, és a politikai valóságot is figyelembe kell vennünk. Jelentéskészítőként nagyon nehéz helyzetben vagyok, meg kell várnom azt, hogy a különböző vélemények hogyan fognak majd kinézni, de úgy vélem, hogy nagyon sok kollega még nem igazán értette meg azt, hogy nem csak, hogy más megközelítést kell alkalmaznunk, mint jelenleg, tehát lesz egy egységes adómérték a széndiokszid kibocsátás esetében 20 eurót határoztak meg, a zöldek 30 eurót szeretnének, és lesz egy alapvető energiaadó mérték bizonyos energiatermékek esetében. Tehát mindenképpen támogatni tudom ezt a fajta megközelítést, ezt a dualista megközelítést. Még az energiát kettősen próbálják megadóztatni, egyrészt a széndiokszid kibocsátás alapján, illetve az energiatartalom alapján. Ez logikusnak tűnik, és koherensnek tűnik, mint a korábbi rendszerek. Viszont arra is gondolnunk kell természetesen, hogy a, ezen bizottsági megközelítés, mert a bizottság azt is javasolja, hogy az arányosság elvét is figyelembe vegyük az egyes energiaforrások között, és pontosan itt van a kutya elásva. Egy konkrét példát, hogy mondjak, az Európai Bizottság magasabb mértéket szeretne a benzinre, mint a dízelnél, viszont ez a, az arányosság, és ez az arányosság meg, meg kell, hogy maradjon, nem csak az alapvető mértékeknél, adómértékeknél, nem csak a minimális mértékeknél, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol magasabbak ezek a mértékek, mint az bizottság által javasolt minimális mérték. Tehát lehet, hogy így el kell azon gondolkodnunk. Például Németországban ez 34 centes emelkedés jelentene literenként a benzin esetében, és lesz egy átmeneti időszak is, viszont ez nagyon sok problémát fog okozni. Nincsen hatástanulmány az ipari politikával kapcsolatban. Nincsen hatástanulmány, a bizottság azon javaslatával kapcsolatban sem, amit az inflációt illetően tettek, hiszen a teljes közlekedés meg fogja szenvedni a magasabb dízel árakat. persze lehet itt helyettesíteni például a teherautók esetében a gázzal, viszont a traktorok benzinnel működnek, tehát el kell gondolkodnunk azon, hogy mit is kell tenni majd a mezőgazdaság számára. Hogyha szeretnénk kivételt tenni. Vannak olyan kollégák más szakbizottságokban és akik azt mondják, hogy mindent meg kell adóztatni, amire csak gondolni lehet. ahogy az áralakulás kinéz, és ahogy ez kihat a klímára, és egy cél van a klímaváltozás kapcsán, 2020-ra ezt el kell érni, viszont itt nem veszi figyelembe azt, hogy mi hatása van a mezőgazdaságban, illetve a halászatban. Ez nagyon fontos, mert össze adva mindent, azt láthatjuk, hogy sokkal komplexebb az egész témakör. Én örülnék annak, hogyha a forgalmi adót, illetve a fogyasztói adót, illetve a, az áfát, illetve a héját nem kevernék össze. Euh, a jövedéki adót, illetve a héját nem kevernék össze. Van olyan ország, ahol magasabb a dízelár, mint a benzinár, ez az Egyesült Királyság, más országokban pontosan fordítva van, tehát ezt is meg kell vizsgálnunk. Mindenképpen kíváncsi vagyok arra, hogy milyen módosítókat fognak benyújtani, előzetes eljárásban kell dolgoznunk, egyhangú döntésre van szükség a tanácsban, és utána azon kell lenni, hogy a tanácsban megértésre találjunk, hogy tudják, hogy ennek mi hatása lesz a mező gazdaságra. Mi szeretnénk elkerülni a túl nagy hatást, így szeretnénk a negatív hatásokat elkerülni, azokat a negatív hatásokat, amiket ez a javaslat jelenteni a közlekedés, illetve a mezőgazdaság számára. Köszönöm szépen, Lüling asszony, Sergio. Végezetül még néhány szót. Köszönöm, először is szeretnék köszönetet mondani a felszólalóknak, és nagyon örülök, hogy megerősíthetem azt, amit Lőling asszony mondott. Nagyon sok nehézséget vet fel ez a téma nem csak a különböző frakciók között, a politikai frakciók és a szakbizottságok is eltérő véleménnyel rendelkeznek, úgyhogy egy olyan irányelv, egy olyan jelentés ez, amely sokféle érdeket érint, és pontosan ezért nagyon fontos, hogy milyen vitát folytatunk itt ma, az alapvető filozófiából kiindulva az irányelv javaslat tekintetében. Ezért tudni kell, hogy már eljutottunk a legmagasabb szintű CO2 kibocsátáshoz, ezért nagyon fontos, hogy az energetikai adó koncepcióját is bevezessük széles körben, de a mezőgazdasági bizottságban van egy olyan felelősségünk is, hogy megvédjük az ágazat érdekeit egy közös filozófiából kiindulva, amiről ez az irányelv is beszél, egy egyszerű okból. Önmagában a mezőgazdaság pozitív a CO2 kibocsátás elleni küzdelemben, és ahogyan el ismertük ezt már az ötütésben is, kockázatot is jelent az eh, a karbon eh, elszivárgás, és ezért nagyon fontos, hogy biztosítsuk a gazdasági termelés megtérülését és fenntarthatóságát, de természetesen ellenőrizni kell a CO2 kibocsátást is, és az irányelv célkitűzéseit kell szolgálni ezzel, és ezért van egy olyan ajánlás, amit kérünk a véleményben, mi nem kérünk módosítást, ez egy másik irányelvhez kapcsolódik, hanem arra akarunk rámutatni, hogy ennek az ágazatnak valódi jövője van, de a szakbizottság hatáskörén belül szeretnénk elérni, hogy hat, hasonló elbírálásban részesüljön az Európai Unió egészében. Éppen ezért ennél többet nem is szeretnék elmondani, ahogy a Hustin úr is említette. Az irányelv filozófiája célja pontosan ez az egyensúly, ennek az egyensúlynak a kialakítása, a valódi ár egyensúly kialakítása a benzin és a bioetanol között. Köszönöm szépen a bizottság munkáját is, illetve a szocialista frakció munkáját, és remélem, hogy hozzájárulnak a jelentés csiszolásához. Nyilván a tanács összefüggésében is nehézségeket fog ez felvetni, hogy tovább tudjunk lépni, és mindent meg kell tennünk, hogy ebből a, ebben a tekintetben a mezőgazdasági ágazat érdekeit tudjuk szolgálni. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen mindenkinek. A módosítók benyújtásának határideje november 29-e déli 12 óra. Most pedig következik a hatos nap pont. A 612 per 2009-es EK tanácsi rendelet módosítása, kiváló minőségű marhahús behozatára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szól ez a rendelet. George Lyon készítette a véleményt. Fontos jelentősről van szó. A júniusi usa látogatásunk során is beszéltünk erről a kérdésről. Az amerikai hatóságokról George Lyon támogatta mindezt. Ezzel a módosítással tartatjuk magunkat az EU ígéretéhez. Két szakasz lesz, a Kanada esetében fokozatosan csökkentik itt az előirányzatot az Európai Unió növeli, a vámkontingenst, a magas minőségű hormonmentes marhahús esetében. Voltak szankciók az Európai Unió esetében, 2011 márciusában tettek arról, most viszont megnyílik az út a második szakasz előtt. Azt kérném, hogy George Lyon kapja meg a szót először, aki a legutóbbi fejleményekről is be tud számolni nekünk, Kotorni doktor, illetve más kollégák is itt vannak, és bárkinek megadom a szót, aki ezzel kapcsolatban még szót kér. George, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a bevezetőt. Szinte már el is mondta az összes fontosabb pontot, amit ki kell emelni, csak szeretnék utalni arra, hogy Kathy Ashton tárgyalta még ezt ki az USA hatóságokkal, megpróbálták eh, lezárni a régóta tartó hormonkezelt marhahússal kapcsolatos vitát, ami elég sokáig tartott. Emlékeznünk kell arra, hogy az Európai Unió tilalma igazából a WTO szabályok megsértését jelentette, és igazából nem sikerült az érveinkkel ö, eh, nyerni a WTO-nál. Nagyon régóta húzódó vita ez már, és mindenképpen meg kell oldanunk most már ezt ahogy a De Castro úr is elmondta, 20 ezer tonnás növelésről van szó, a magas minőségű usa hús esetében, amit az EU-ba importálnak, és 60%-át jelentett ez a szankcióknak. Ez a második része már a megalapodásnak, itt 25 ezer tonna lesz az USA export esetében, amit a, e, ez, a, ez a fajta magas minőségű marhahús, amit beszállítanak az Európai Unió piacára. A kérdés, amivel szembe kell néznünk, az az, hogy ez egy jó megállapodás, e, vagy nem. Hogyha megnézzük az egészet, akkor azt láthatjuk, hogy ez jelentős az EU számára. Mindenképpen fenntartja a tilalmat a hormonkezelt marhaussal szemben, tehát a tehát ez mindenképpen megfelelő. el lehet eh, kerülni azt, hogy legyenek további szankciók is, és a jövőben, és emiatt mindenképpen azt javaslom azt a bizottságnak, hogy ezt támogassuk. Van még egy dolog, amit szeretnék eh, érinteni, hiszen a kollégák ezt megemlítették a legutóbbi vita során, és eh, szeretném őket biztani arról, hogy foglalkoztunk ezzel, és úgy gondolom, hogy amit tettünk, az az volt, hogy amikor a képviselő találkozott a Vérszekkel, a mezgazdasági miniszterrel az USA-ban, illetve találkoztunk Körk úrral is, aki a kereskedelmért felelős, ők megérték a szabizottságnak, hogy az új BSL szabályok az USA-ban hamarosan nyilvánosra hozzák ezt, és erről konzultálnak majd. És az EPP és kollega is feltett egy kérdést, egy közös levelet is írtunk az Intával együtt, és megkértük őket arra, hogy írásban is igazolják azt, hogy a BSZ-vel kapcsolatban tényleg lesz egy ilyen új szabályozás. John daly az egészségügyi biztossal, és őt is megkettük arra, hogy ő is kérdezzen erről, és ugyanezt az igazat kapta. Még nem kaptunk választ erre, viszont egyetemítettük az USA hatóságok számára, illetve az USA mezőgazdasági minisztérium számára mindenképpen szeretnék egyfajta választ erre. Vannak politikai aggályok, amelyekkel foglalkozni kell, erre válaszolni kell, és azt ígérték, hogy megkapjuk a választ. Ezt szeretnék köszönet mondani az enyék jelentéstevőknek a segítségért ebben nagyon komoly kérdésben, és szeretném az EPP kollégámnak is szeretnék köszönetet mondani, illetve Godelife a jelentés készítő az Inter részéről, és biztosított a támogatásáról. Grazie George. Onorevole... Köszönöm, George. Schmidt kolléga következik, és aztán meg Guinness asszony. Köszönöm, elnök úr. Szerintem elég rövidek lehetünk. Én nem látok olyan részeket, amik nem tetszenének ebben a jelentésben. Gratulálok az előadónak a megközelítéshez. Az első eszmecserén elmondtuk, hogy mi nem csak a pecsétünket ütjük mindenre gondolatok nélkül, de hát azért tudni kell, hogy mi működik és mi nem, ha az összekapcsolás nem működik, akkor nem működik. A levél az nagyon is helyes megoldás, ezt az eszmecserét tartsuk fenn folyamatosan, tegyük ki a <clears throat> tűzük napi rendre, hogyha választ kapunk, és akkor a BSE kérdésről önmagában tudunk vitázni, és ahelyett, hogy kicsit mesterségesen ide belekeverjük, előre kell lépni, ezt egyetér, ebben egyetértek, és az abszolút világos. Nagyszerű, köszönöm Schmidt úr, megint ezt asszony, és aztán pedig Lebrun kolléga következik. Köszönöm elnök úr, szeretném megköszönni George Lyonnek a munkáját, és üdvözlöm az előadót a mezőgazdasági bizottságban. Elnézést kérek, hogy nem voltam itt, amikor eredetileg beszéltünk erről. Én azt is értem, hogy miért jutottak erre a következtetésre. De azért a jegyzőkönyv kedvéért, illetve a tájékoztatás kedvéért el kell, hogy mondjak valamit. Vannak itt technikai kérdések, már amikor itt az indokolásra térünk rá. Ugye azt mondják, hogy ez most nincs napi renden, hogyha ezt a megállapodást elfogadjuk. De ahogy én értelmezem a WTO 2008-as határozatát, egy kicsit vegyes ez az értelmezés számomra, mert a hormonkezelt marhahús tilalmat még mind, importjának a tilalmát még mindig fel lehet tartani, tehát ezt megtehetjük anélkül, hogy ezt a megállapodást elfogadnánk. Aztán a számadatok a szankciókkal kapcsolatban. Én egy picit ezt megkérdőjelezném igazolásként. Nem azért, mert nem ehhez a végkövetkeztetéshez vezet, hanem azért, mert a számadatokat én megkérdőjelezem. Például az ír adatok magasabbak, az én adataim alacsonyabbak, mint amik a jelentésben szerepelnek. És aztán van egy másik téma. Erről már többet beszéltünk, amikor más harmadik országokból jövő marhahús importról volt szó. Az, itt az arányosságról van szó. Sokkal jelentősebb, mint 0,03% az összes a piac 0,03%-a szerintem 7,5, vagy nem tudom, hogyha én ezt jól számoltam ki. Tehát azért a átláthatóság érdekében a számokat pontosítsuk. Én is szeretném, hogyha összekapcsolnánk a és ügyet ehhez, ide bekapcsolnánk a BSE ügyet, de ha jól értem, akkor mások szerint ez nem annyira jelentős. Hogyha jól értettem, akkor ugye születtek levelek, hát talán jó lenne, hogyha választ is kapnánk, ha nem jöttek válaszok, akkor írjunk még egyszer, és kérjük meg, hogy tudnának-e nekünk e-mailen vagy faxon választ küldeni. Tényleg az átláthatóság érdekében látnunk kellene a választ, ahelyett, hogy zsákba macskát választunk. Tehát a mi nevünkben, hogyha ezt megtennék, akkor én nagyra becsülném ezt az erőfeszítést, és tényleg a kritikus megjegyzések mellett hadd mondjam el, hogy én értem a szélesebb, átfogó politikai szempontokat, de tényleg kérd, megkérdőjelezés nélkül ez a szakbizottság ne üsse rá a pecsétjét bármire, ezt mondtam én az elején is, elnök úr. Köszönöm. Lebrun asszony, és utána Elizabeth Jegle. Merci. <coughs> Pardon, merci, monsieur le président. Euh, je, je crois... Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy talán itt az ideje, hogy megköszönjük ezt a hatalmas munkát, amit George Lyon végzett. De hát a felelősségünket is vállalni kell. Én hallottam a felelősség szót, és valóban erről van szó. És hát a megállapodás az soha nem lesz olyan, hogy az ideális elképzeléseinknek megfeleljen, mindennek megfeleljen. Tehát pragmatikusan kell gondolkodnunk arról, hogy mit is kívánunk elérni, vagy mit kaphatunk, mit nyerhetünk ebből a megállapodásból. Ami szerintem egyébként eh, nem rossz megállapodás. Az első tárgyalási forduló ugye már zajlik, konszolidált tulajdonképpen, hogy mondhatjuk. És szerintem elégedettek lehetünk az első szakaszban elért eredményekkel. Tehát sikerült előrelépést elérni, és ugye azt is tudtuk biztosítani, hogy senki ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy hormonkezelt marhahús kerül a tányérjára Európában. Vannak olyan kollégák, akik részletesebb információt szeretnének. Hát ez egy picit nehéz, mert előre kell valahogy magunknak vetíteni, vagy megjósolni ennek a megállapodásnak a megkötését, a szankciók felfüggesztését, vagy megszüntetését. Hát, hogyha nem lépünk, akkor megvan az a veszély, hogy újabb szankciókat <clears throat> vezetnek be. Tehát inkább koncentráljunk az előrehaladásra, a jobb tárgyalásokra, mert ez egy jelentős szektor, amiről szó van és arra számítunk, hogy további növekedés lesz. Tehát tartsuk mindig észben az állattenyésztők, az európai állattenyésztő gazdák érdekeit Európában, és javítsuk a kereskedelmi kapcsolatainkat. Remélhetőleg a megállapodás végeredménye ez lesz. Szerintem ezt el kellene fogadni. Köszönöm. Most Elizabeth Jegle, aztán Jim Nicholson. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előző hozzászólásokból kiderül az, hogy pozitív visszacsatolás, pozitív aspektus van. Itt mindig nagyon fontos volt számunkra a higiénia, illetve az állatvédelmi standard. Ez részben megvalósult. Itt ezzel kapcsolatban mindenképpen elégedett vagyok, és talán ezért meg is tudna nekem válaszolni azt valaki a kollégák közül a kérdésemet azt hallottam, hogy nehézségek vannak a Németországba tartó ö, szállításokkal kapcsolatban, mégpedig amiatt, ahogy, ez a vám, ahogy ezt a kontingenst kezelik. Lehet, hogy elgondolkodhatnánk azon nem most, de mondjuk egy másfajta megállapodás esetén belül, hogyha már egy ilyenfajta nyitást teszünk, akkor legyenek jó megoldások is, amely mindkét fél számára könnyen kezelhetőek. Köszönöm szépen, Jim Nicholson következik, és utána Luis Capula Santos fogja zárni a hozzászólók sorát. Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon rövid leszek. Megragadom a lehetőséget először is, hogy gratuláljak az előadónak sokat küzdöttünk, hát nagyon időszerű ez a dátum. Időszerű, hogy ezzel foglalkozunk. Én egyetértek azokkal is, akik a nyitottságot, az átláthatóságot említik. Mindenképpen rajta kell tartanunk félszemünket ezen a ügyön. Az USA és közöttünk már régóta zajlik ez az ügy, hát itt az ideje, hogy lezárjuk most már, és tovább lépjünk. A megafonos diplomácia az az, amire nincs szükségünk. Tehát nem kívánunk ágyúval lőni verébre, egyetértünk az előadóval, tessék, vigyük ezt át a parlamenten, szerintem elfogadjuk, és aztán remélhetőleg megkapjuk a választ is azokra a levelekre, amelyeket küldtünk, ugye a második oldaltól, ők is elismerik, hogy a tenger ennek a óceán ezen az oldalán pozitív választ adtak. Köszönöm, Jim Lewis. Facto ser último a intervir tem uma enorme... Köszönöm, elnök úr, én vagyok az utolsó, aki hozzászól, és ezzel megvan az az előnyöm, hogy ugye a kollégák, az előttem szólók már szinte elmondták, amit én is szerettem volna. Úgyhogy akkor csak annyit mondanék George-nak, hogy teljes mértékben támogatjuk a jelentését, az én frakcióm is. Nos, hogyha még részleteket kíván nekünk adni, akkor visszaadom a szót eh, Kotuni doktornak, és utána pedig George-nak a záró összefoglalóhoz. Köszönöm szépen. Eh, néhány megjegyzés, és utána válaszolok a kérdésekre. Comments. A két megjegyzés a következő. Nagyon fontos az a megállapodás, hogy ezt már elmondták többen is. A tilalom fennmarad, tehát a hormonkezelt marhahús importjára vonatkozó tilalom fennmarad. Ez egy nagyon fontos eredménye az eszmecseréknek, a hosszú tárgyalásoknak az USA-val. Ez kulcsfontosságú, azt elmondták, de én még egyszer szerettem volna kihangsúlyozni, hogy mekkora jelentősége van ennek. Mi ezt a tilalmat mindenképpen szerettünk volna, szerettük volna fenntartani. Lehetőségünk van arra, hogy a végső vitarendezést a vita rendezéshez eljussuk. Tehát végre még nem sikerült rendezni ezt végleg, de a harmadik szakaszban talán sikerült. Tehát ehhez kérjük azt, hogy támogassák, a, támogassa a parlament azt, hogy a második szakaszba lépjünk. Az első szakaszon túl vagyunk. Én még egyszer mondom, hogy 13 hónappal a határidő előtt vonta vissza az USA az összes szankciót. 2012 volt az első határidő, és idén nyár, még, nyár, még a nyár előtt a jóhiszeműség jelében visszavonták ezeket a szankciókat, tehát lehet látni, hogy az USA is jóhiszeműen jár el, jó szándékkal, és nekünk is segíteni kell azt, hogy a második szakaszba léphessünk, és akkor így aztán a végső megállapodáshoz el tudunk majd jutni, remélhetőleg a vitarendezés harmadik szakaszában, ekkor tudjuk majd lezárni az ügyet mindenki megtartja a jogait, az USA és az EU is, ugye a WTO-n belül, ez valami olyan, ami ugye nagyon világosan látszott az egyetértési memorandumból, nem, nem arról van szó, hogy most lemondunk a WTO-n belül élvezett jogainkról, egyáltalán nem. Felismertük, hogy ez a megállapodás el kerüli a pereskedést, és egy pozitívabb légkört eredményez, tehát javítja a kapcsolatainkat az USA-val. Most pedig akkor rátérnék a kérdésekre. A BSZ e kérdése volt nagy politikai nyomás Csolos biztos részéről, ugye az USA-ra nehezedett ez, aztán Dali biztos is ellátogatott hozzájuk. de Megköszönöm a támogatást, amit kaptunk, mert az az igazság, hogy az USA-val szemben ez egy intézményközi fellépés volt, intézményközi erőfeszítés. Köszönöm szépen azokat a leveleket, amelyeket önök küldtek, az INTA elnökével, vicekelőadóval és így tovább. El kell, hogy mondjam, hogy csak sikerült azért egy kis erőrelépést elérni, mert a költségvetés kezelését felelős iroda megkapta e, a levelet. Hát általában egy ilyen folyamat 90 napig tart. Most arra számítunk, hogy az első lépés, ha megvan, akkor az USA e, eljut odáig, hogy a szabálytervezetet nyilvánosságra hozza, és utána egy 60 napos határidő következik, 60 napja van minden érintett félnek arra, hogy megjegyzéseket tegyen. Ez a 60 nap kiegészíthető, attól függ, hogy milyen megjegyzéseket tesznek, ezt nem tudjuk pontosan. Ami fontos az az, hogy végre léptek, és a szabálytervezet most már elért a menedzsment hivatalba. Köszönöm szépen a nyomásgyakorláshoz nyújtott támogatásukat. Nem tudom, hogy milyen problémára utalt Jegle asszony, de én nagyon örömmel, nagyon szívesen megvizsgálom ezt, akár ketten is megbeszélhetjük, vagy bármilyen más formációban, hogyha úgy gondolják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor visszaadom Kviszeltról asszonynak a szót, aki az előadó. Ähm, sehr geehrter Vorsitzender, liebe Kollegen! Tisztelt elnök kedves kollégák! Őszintén el kell mondjam, hogy régóta tagja vagyok az Európai Parlamentnek, és ritkán láttam ennyire jó együttműködést. Köszönöm szépen George Lyonnek, a jelentéskésztőnek. Jó magam sem tudtam volna jobban megírni ezt a jelentést. Pontosan jól tudunk működni, ami, ami nem mindig magától érthető ami persze nem mindig magától érthető. Jó, hogy beszélhetek, még akkor is, hogy nem ismerlek benneteket eléggé. Jó volt az együttműködés. És egy 16 éven át tartó vitáját így véget. Először is nézzük a 0,36% vagy 7%. Most ez a, ez a számolás esetében mindig különböző számokat kapunk, hogy a különböző szakértőket kérdezünk meg. Ez a szemlélet kérdése is, viszont megállapodhatunk abban, hogy nem igazán fogja torzítani szignifikánsan a piacunkat. Úgy gondolom, hogy ebben is egyetértésben vagyunk a BSE-vel kapcsolatban Korábban úgy gondoltuk, hogy a BSE között összefüggés van, illetve azt gondoltuk, hogy ezt össze tudjuk kötni majd az amerikai piac megnyitásával, de szerintem itt ez egyik a másik után következik majd. Az amerikai elnökek képviselőjével beszéltem a délután során. A következő héten a szöveg előkészítése során mindenképpen még ezt meg kell említeni majd. Azt is el kell ismerni, és ez sem magától értetődő, hogy az USA és a Kanada már előzetesen és engedményeket tett, tehát ezt a dokumentumot mindenképpen el tudjuk fogadni. Köszönöm az együttműködést. Grazie, grazie di cuore, prego. Köszönöm szépen, szívből köszönöm. Jaj, megint ez az, hogy még egy szóra parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, csak valamit tisztázni szeretnék az előadóval. A számadatokat, bocsánat, lehet, hogy rosszul mondtam angolul. A számadatok a következők. 0,36%-ról van itt szó, az uniós marha és piac. Amire én utaltam, az 7,5%, tehát ez a másik véglet. Nem változtat ez semmi, csak tisztázni szerettem volna ezt a két számadatot. Köszönöm. Thanks, Maya. Köszönöm. Nos, akkor Emlékeztetek mindenkit, hogy a módosítók benyújtósi határideje 29, november 29-e 12 óra, és a zárszóra megadom a szót George Lyonnek. Köszönöm, elnök úr, megköszönöm a képviselők felvetéseit. Egy-két dologra hat ki. Smith, Ellen Smith megjegyzését köszönöm. Hát igen, a BSE kérdése, hogy visszakerüljön itt a napirendre, ez egy jó, jó ötlet. Igen, az is igaz, hogy a tilalom megmaradna, de hát a vita nem szűnik attól meg, és további szankciók is lehetnének. Tehát még nem, nem az a gond, hogy a tilalmat, az importtilalmat fenntartsuk. A 7,5 százalék, igen, nekem is úgy van, nekem is ez a számadatom van, és ezt én nagyon szívesen be is teszem. Ez egy becsült részesedés, ez a 7,5 százalék ami pedig az előnyöket illeti, hogy itt milyen számadatok vannak, tehát hogyha a szankciókat megszüntetik, hogy ahhoz viszonyítottak, amikor a szankciókat bevezették. Most a jelenlegi becsült értékeket használjuk, hogy me- milyen előnyel járna a tagállamoknak a szankciók megszüntetés, hogy a mai árakon vesszük ezt. Tehát ez a két különböző, ez az oka a különbségnek. A bizottság a frissített adatokat vette, tehát a, netto, a frissített nettó értékeket a mai árakon, nem pedig ö, akkor, amikor a szankciókat bevezették. Én ezt is nagyon szívesen elismerem, tehát ez volt a különbség oka és további levelet, hát nyugodtan küldjünk akkor még egy levelet, egyetértek. A bizottság elmondta, hogy van némi előrehaladás, úgyhogy ennek örülök. Legalább a hivatalhoz eljutott a levél, és akkor nem nyilvános a tartalom, de és aztán, hogy vészek levele hova ér, hát mi, mi bármilyen levelet nagyon szívesen megírunk, akár még, még egy bombát is be elküldünk, hogyha ettől a választ kapunk, elnézést kérek, hogy így viccelődtem. Az utolsó felvetés, Jegle asszony, hát nem tudom, hogy most ha jól értettem, akkor ugye arra utalt, hogy a kvóták kezelése hogy működik, az USA és kanadai kapcsolataimtól én azt hallottam, hogy úgy működik a rendszer, hogy 20%-os prémiumot határoztak meg, mert így ez azért van, a, amilyen módon a bizottság a, a kvótát megvalósítja. Tehát nem nulla, hanem 20 százalék. Ennyit kell fizetni 20 százalékkal nő az ár. Úgyhogy esetleg a bizottságot meg lehetne kérni, hogy ezt vizsgálja meg egy kicsit. Hogy hogy is hagyják végre ezt az extra kvótát. És végül pedig megköszönöm a kiváló együttműködést minden kollégának. Tudom, hogy ez egy kemény dió, de azért előrelépést tudunk talán elérni, nem csak ebben az ügyben, hanem a BSE ügyben is. Köszönöm. Grazie George, grazie. Köszönöm George, köszönöm mindenkinek. Jön a napi rendünk utolsó pontja a mai ülésünkön. Tehát a kétnyelv betegség elleni vakcinázás következik. János Wojciechowski az előadó, aki alelnökünk. Emlékeztetek mindenkit, hogy a parlament első olvasatban már elfogadta az álláspontját erről a témáról áprilisban, de nem sikerült megállapodást elérni a tanácssal, mert nagy véleménykülönbségek voltak, és a a korrelációs táblázatok ügyében. Most ezt az ügyet sikerült lezárni, és mivel a tárgyalásokon sikerült megállapodást elérni, az október 27-i levelében a tanács azt javasolta, hogy haladjunk gyorsan a második olvasatban ez ügyben. A tanács javaslatát mindenki megkapta, és azért meg is adom a szót Vajcsehovszki kollégának, hogy mutassa be nekünk a javaslatot, illetve hogy vannak-e újdonságok. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Most vizsgáljuk újra ezt a kérdést, ahogyan az elnök úr is emlékeztetett minket. Áprilisban gyors eljárásban elfogadtunk bizonyos változásokat az irányelvben. Ezek lehetővé teszik az újabb és könnyebben beadható vakcinák használatát eh, ez ellen, az igen súlyos betegség ellen. Az eddigi jelzések alapján az derült ki, hogy az új vakcinát 2011-től kezdik majd használni, de aztán egy véleménykülönbség alakult ki a tanácssal. Nem a mi szakbizottságunk, hanem a parlament jogi szolgálata vett részt ebben a vitában a tanácssal. A korrelációs táblázatokat ki kellett volna dolgozni annak érdekében, hogy nyomon kövessék a módosítók átvezetését az irányelvben. Én személy szerint nem gondolom, hogy a korrelációs táblázatok elképzelése hiba volna, fokozza az átláthatóságot mindenképpen a jogszabályokban. Ugyanakkor a tanács nagyon ellenezte ezt az elképzelést ezért az irányelv nem lépett hatályba az eredeti határidőig. Most az álláspontunk az, hogy eltekintünk a korrelációs táblázatoktól, mert nem alapvető jelentőségűek. A cél, hogy minél hamarabb elfogadják az irányelvet, és elfogadjuk, hogy ne beszítsünk több időt az új oltási idényben. Ez a legfontosabb gyorsan dolgoztunk, mindent megtettünk, hogy a szükséges javaslatok elkészüljenek, és ezt így is fogjuk folytatni. A terv, hogy tovább dolgozunk ezen az ügyön, és olyan gyorsan haladunk, ahogy csak tudunk. Köszönöm. Alla vicepresidente Köszönöm szépen Wojciechowski alelnök úrnak. Nem tudom, hogy kére valaki szót. A bizottság képviselői nem kívánnak szólni semmit? Nem. Jó, akkor, hogyha nincsen senkinek megjegyzése, a lehető leggyorsabban e, próbáljuk meg ezt az ügyet második olvasatban lezárni, mert akkor e, sikerül végre pontot tenni a kéknyelv betegség elleni vakcinázás végére. Hogyha senki nem kíván szólni, akkor a szakbizottsági ülést lezárom. Mindenkit emlékeztetek arra, hogy holnap reggel 9-kor először a koordinátorok ülésével kezdünk, és utána 9 óra 45 perctől kezdve folytatjuk a szakbizottsági munkát a tizedik napi rendi ponttal. Eh, tutto bene, ci sono... Minden rendben van? Van-e valakinek megjegyzése, hozzáfűzni valója? Jó, rendben van, akkor holnap találkozunk. Does I have